So, ladies and gentlemen. Nos, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy elkezdhetjük az ülést. Ö, úgy tűnik, hogy itt ö, nagy a vízhang, nincs más mikrofon bekapcsolva ö, ebben a vízhangzó teremben ülhetünk újra. Régóta találkoztunk, tény, a parlamenti naptárból kifölg. Nagy örömmel fogadok mindenkit itt a köszöntök az ülésen. Továbbra is az interneten nézhető az ülés, ezért mindenkit üdvözlök, aki online néz bennünket. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy az Imco News új kiadása megjelent van egy egyszeri kiadás, talán műgyűjtőknek való, a krakói elcséges piaci fórumról Szóval Köszönöm Frederikának és a csapatnak, hogy ezt összeállította, és a krakói nyilatkozat is benne van. Valamint egy novemberi kiadás is van, amelynek nagyon megkapó a az első oldala, a címlapja nem olasszák el. A formális dolgokkal kapcsolatban megvan a szeptember 26-ai ülési jegyzőkönyve, hogyha van megjegyzésük, akkor kérem tudassák, mielőtt lezárnák ezt az ülést szerdán, különben elfogadottnak kell tekinteni. Szeretném, hogyha elfogadnánk a napi rendet. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy van egy kis változás. Gepard asszony misszióra megy Dániába ezen a héten. Ezért azt javasoljuk, hogy most legyen a koordinátok ülése. Ő, ne, ez a holnap, 11-től lenne. és azt hiszem, hogy Paris asszonynak is átkerül a jelentése. A koordinátorokat természetesen értesíteni kell. Elfogadható, hogy a napirend szeretnék emlékezhetni arra, hogy Korcon úr meghallgatása lesz kedden délután a tulajdonjogokról. Egy másik meghallgatás is lesz. Kérem, hogy legyenek jelen, hogy tudjanak kérdezni az előadóktól. Azt hiszem, csak ennyi bejelenteni valóm volt. Most pedig térjünk át az első napi randi pontra. Új kérdésről van szó. Saját kezdeményezésű jelentés a belső piac eredménytámáról. Simon Buzutil lesz az előadónk ebben. Az árnyék jelentéstevő Kröde Campos, professzor Lahidel úr nincsen, és Kreutzmann úr talán Eh, képviselő Rúra Arasszony még nincsen, az ECR eh, nevében fog beszélni. Remélhetőleg mások is hozzá fognak szólni, de biztosan eh, sok minden vár elmondásra. Az Európai Bizottság képviselteti magát? Fog szólni? Nem, még nem. De valaki biztosan jön a bizottságtól. Nos, akkor ne kislekedjünk. Bizottságtól senki. Simon, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy én foglalkozhatom ezzel a jelentéssel a belső piac eredménytábláról. Bizonyára tudják, hogy az átmeneti időszakban amíg a 23. jelentés megjelent, és én próbálok a 22-es és 23-asra koncentrálni erre az időszakra. Különös időszakot élünk, a parlamentben is tapasztaljuk, a médiában is, médiából is tudjuk, hogy az euróvezetben éppen mi történik. Ezért lehetőségünk van idézőjelben, megvizsgálni az egyik legfontosabb projektet, ha nem a legfontosabbat az európai integrációban, az egységes piacot. A jelenlegi helyzetben újra fel kell építeni a versenyképességünket. Ezt már megtettük, működött, remélem, hogy meg tudjuk erősíteni. A belső piaci eredménytábla természetesen ebben az irányban mutat. Ezt mindannyian tudjuk. Jelzi, hogy a tagállamok hogyan teljesítenek, hogyan hajtják végre kötelezettségeiket a özetséges piacon. A jelentésem elnök úr három dologról szól elsősorban. Először is a belső piaci eredménytábláról, mint mondtam, de a szolvet jelentéssel is foglalkozom, hiszen ez szerepel ugyanabban a jelentésben, másrészt pedig megvizsgálom, hogyan lehet a közös célt elérni, azaz javítani az átültetést, végrehajtást, végrehajtatást a közös szabályokkal kapcsolatban. Harmadsorban pedig hogyan lehet megoldani a ö, problémákat a szolvet szellemében. Nem tudom, hogy véletlen egybeesés, elnök úr, de olyan országból jövök, amely a, ö, legi, amelynek a legjobb az átültetési aránya. Málta ugyanis az az ország, ahol a legjobban halad az átültetés. Ennek örülök. Nem tudom, hogy ezért kaptam a koordinátamtól ezt a munkát, de nagyon szívesen megosztom másokkal. Valóban lehetséges előrelépni, átültetni és teljes mértékben megfelelni azon kötelezettségeknek, amelyeket a tagállamok vállaltak EU szinten. Elnök úr, nem ö, szeretnék belemenni a ö, jelentés részleteibe. Tudom, úgy gondolom, hogy a bizottság eljön, úgy gondoltam, még nem jött el. De hadd mondjam el, hogy milyen a megközelítésem a jelentésemben és nagyon örülnék, hogyha hallom a kollégák véleményét ezzel kapcsolatban. Először is. Először is. A jelentősben szeretném aláhúzni, milyen fontos átültetni az EU szabályokat megfelelő időben és hatékony módon. Szeretném aláhúzni, elnök úr, hogy mióta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, két évvel ezelőtt, 2009. december azóta az EU bíróság azonnal bírságokat szabhat ki. Első fokon, hogyha a tagállamok nem teljesítették kötelezéseket, nem ültették át az EU irányelveket. Hogyha jelen lenne a bizottság, örülnék, ha elmondaná, hogy mi történt. Történt-e valami a 260. cikkel kapcsolatban az EU szerződésben? Másrészt szeretném aláhozni, hogy milyen fontos megfelelően átültetni az EU szabályokat. Nem csak átültetésről, hanem szabályszerű átültetésről van szó túl sok olyan alkalom volt, amikor a tagállamok eh, az EU szabályokat nem megfelelően ültetik át. Ez nehézséget okoz a végrehajtás során. Harmadsorban, és ebből következően szeretném elmondani, eh, hogy az EU eh, szabályok megfelelő végrehajtása milyen fontos. Ez az erősebb belső piacot és az állampolgárokat szolgálja. A különböző szabályok bürokráciát is jelenthetnek. Szeretném megmutatni a jelentésemben, hogy a megfelelő átültetése a szabályoknak előnyt hoz a vállalkozásoknak, a polgároknak, és erősíti a belső piacot. Itt le is állnék rövid bemutatómmal. Várom, hogy véleménycsere legyen a kollégákkal, és remélem, hogy sikerül együttműködni a kollégákkal, az árnyékjelentőstevőkkel és másokkal. Megpróbálom meg megosztani velük ezeket a meglátásokat, és figyelembe próbálom venni az ő véleményüket hogy a lehető legszélesebb konszenzus legyen az Európai Parlamentben a következő hetekben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, Simon Bozotil. Azt hiszem, igaza van, hogy kitért Málta eredményeire. Megvan az oka, megvan az erkölcsi alapjuk, hogy ezzel foglalkozzanak. Nagyon szívesen veszük az iránymutatását. És az új formátummal kapcsolatban is fogok még kommentárt mondani. Nos, az árnyékjelentés tövök. Asszony, üdvözlöm. Corriere de Campos professzor, és jelen van Corriere Campos professzor, Hayerula, és a frakció nevében én fogok szólni, és ha más is kér szót, további képviselők, Mája kollega, akkor kérem jelezzék. Corriere Campos professzor az első. Szeretnék gratulálni kollégánknak, Buzutil úrnak, különböző okokból. Először is Azért, mert azon kövesek közé ö, tartozik, akiknek nincsen érdekkonfliktusuk ebben az ügyben. Szeretnék gratulálni az országa teljesítményének is ezen a területen. Köszönöm a megjegyzéseit. Úgy vélem, hogy ö, ezzel nagyon sokan együtt tudunk érteni. A értések száma illetve a nem megfelelően átültetett ö, jogszabályoknak a száma meglehetősen magas, 19 ö, irányelvről van szó. Ez több év ö, munkát jelent. Azt hiszem, ö, ezt az akadályt le kell győznünk, hogyha máshonnét szemléljük a kérdést, akkor az utóbbi években 25%-kal kevesebb volt az átültetés jelnyelte, nem megfelelő átültetés. Nagyon fontos kérdésekben sikerült átültetni a, nagy, a jogszabályokat. Magam hozzájárulása a jelentéshez arra vonatkozik, hogy hogyan lehet az időszakot rövidíteni, és hogyan lehet még szabályosabbá tenni az átültetést. A fő célja az eredménytáblának felhívni a tagállamok figyelmét egy elegáns megoldással. De látványosan. Az Európai Parlament tagjainak itt is van szerepe. ezek az információk továbbítandó kormányainknak. Amikor ö, rossz az eredménye egy tagállamnak, fel kell erre hívni a figyelmét. A ö, nemzeti parlamentek tagjait is ebből be lehet vonni. Nem tudom, hogy az elnök úr hogyan gondolkodik erről, de ö, talán, ha már úgyis kapcsolatban vagyunk velük, akkor érdemes a támogatásokat kérni ebben a kérdésben. Legalábbis megfelelően informálni kell őket. amikor megvitatjuk ezt a kérd... az ilyen kérdéseket, akkor ezt velük is meg kell tenni. Sok olyan pont van, ahol más a véleménye, mint Bozutil kollégának, de készen állok vele együtt dolgozni, lehető legjobb eredményeket érjük el. Köszönöm szépen. Kracmer úr. Thank you, Chair, on behalf of my colleague. Köszönöm szépen, elnök úr kollégám Ladegárd úr nevében szeretnék néhány ajánlást adni. Az EU-nak most még inkor szüksége van a jól működő belső piacra, a munkahelyteremtésre és a vásárló erő növelésére. Már sok minden megtörténik, de csak 11 államnak sikerült elérnie a megfelelő átültetési szintet. Különböző opciók vannak a gazdasági helyzet javítására. Eljött az idő, hogy a tagállamok nagyobb erőfeszítést tegyenek az EU irányelvek átültetésére 16 tagállam még mindig az 1 százalékos küszöb fölött van, azaz ennyi, ilyen arányban nem sikerült átültetni a jogszabályokat. Az egyik jó ötlet ezzel kapcsolatban, hogy a probléma iránt a tagállamokban az érdeklődést növelni kell. A közvélemény figyelmét is erre fel kell hívni. Az eredménytábla megfelelő eszköz, megfelelő eszköz erre. Érthető kell legyen a közembere, az utca embere számára is. elő kell segíteni, hogy érthetőbb legyen az eredménytábla. Amikor új eredménytáblát indítunk, akkor arra fel kell hívni a figyelmet, meg kell magyarázni, hogy ez az átültetések érdekében született, és a szabálysértések csökkentése érdekében. Köszönöm szépen! Uh, thank you very much. Um, Heidi Rula. Vielen Dank, ich kann es ganz kurz machen. Köszönöm, egészen rövidre fogom. Csatlakozom az előttem szóló álláspontjához, ezt nem szeretném megismételni, ennek nem lenne értelme, csak egy pontra mutatnék rá, amely a jelentésben talán szerepet játszhatna, szakbizottságunk mindig újra és újra saját kezdeményezésű jelentéseket készít az irányelvek végrehajtásáról. Talán jó gyakorlat lehetne, hogy a jelentéstevő a scoreboardot is feldolgozza, utalások már vannak erre, illetve arra, hogy milyen területekkel kellene különösen foglalkozni. Ez tehát egy ötlet lenne Buzotil úr felé. Egyebekben javaslatait remeknek tartom, támogatjuk ezeket, és örülünk a jó együttműködésnek. Okay. Uh, yes, just on behalf of my group, um, we've been following this... Uh... Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy közelről követtük ezeket az eseményeket, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés rendkívül fontos jelentés, ami pedig az átmeneti jelentést illeti. Ezt is nagyon fontosnak tartom a Single Market Act kapcsán, illetve az átültetés és a végrehajtás kapcsán. Már korábbi bizottsági közlemények is születtek ebben a témában, többek között a szolgáltatási irányelv, itt is nagyon fontos szerepet kap a belső piaci eredménytábla. Úgy vélem, hogy a jelenlegi jelentés nagyon fontos és nagyon értékes, sőt szerintem értékesebb is, mint az eddigiek, mert nagyon sok nagyon hasznos adatot tartalmaz. Úgyhogy összességében szerintem nagyon fontos jelentésről van szó, és ez ebben az évben még nagyobb jelentőséggel bír, mint az eddigi években. Úgyhogy ezt most még komolyabban kell vennünk, illetve a bizottsággal is fel kell vennünk a kapcsolatot, hogy milyen új kezdeményezések lesznek a Single Market Act-en belül a gazdasági fejlődés elősegítésére. És van itt még egy kérdés, amivel foglalkoznunk kell, talán az, hogy nincs -e túl sok jelentésünk, és nem lehetne bizonyos jelentéseket összefogni és komprehenszív módon elkészíteni. Hogyha megnézzük a szolvitát, akkor mm, egyértelműek a korrelációk a legfontosabb probléma területeken, a Solvit, illetve a Single Market Act között megvan az a 20 legfontosabb aggály, ami az Európai Unió polgárait foglalkoztatja, ezekkel is szeretnénk foglalkozni hogyha ezekről elkészülhetne egy jelentés, akkor ez egy valóban európai polgár központú jelentés lenne, erre szükség lenne. Ami a szabályozó szervezeteket és a kutatókat illeti, természetesen az ő aggájaik is fontosak, de ezeket sokkal inkább figyelembe veszük a jelentéseinkben, mint a polgárok aggájait. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy ilyen polgárközpontú, stratégiai jelentőségű megközelítést is alkalmazhatnánk. Ezt a jelentéstevőnek is a figyelembe ajánlanám ezt a megjegyzésemet. Szeretne még valaki hozzászólni? szólni? Úgy látom, hogy néhányan késve érkeztek. Szeretne még valaki hozzászólni? Akkor Hans Péter Meyernek adom meg a szót, és addig még lehet gondolkozni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Most itt a bizottság munkaprogramjáról is beszélünk majd nagyon sok remek tervel, annál fontosabb buszutil kolléga jelentése, és ennek kapcsán rámutatni arra, hogy itt a végrehajtás a lényeg. Sok mindenről határozatot hozhatunk, de hogyha ezt nem hajtják végre, annak nincs semmi értelme, vagy ha rosszul hajtják végre, úgy szintén nincs értelme. Két rövid példa. Egyrésztről körülbelül két éve van már hatályban egy eljárás, tehát 2000 euróig gyorsan lehetséges kártérítés miatt pert indítani. Tényszerűleg ez az előírás nem kerül alkalmazásra. A saját régiómból hoztam ilyen eseteket például. Hat hónap alatt, hogyha valaki 2000 euróig ad be ilyen panaszt, nem ér el eredményt. Például repülőgép késése esetén Hollandiában ilyen esetben vannak ott ugye telephelyek, és a saját bíróság előtt lehetne panaszt benyújtani ilyen egy esetekben, de a ö, helyi bíróság nem tudta, hogy hogyan járjon el ebben az ügyben, nem rendelkezett dokumentumokkal, és aztán én segítettem, és így Hollandiában nagyon gyorsan végrehajtották ezt az ügyet, hat hónap alatt elkészültek vele, azelőtt azt mondták az ügyfélnek, hogy Hollandiába kell utaznia, 2000 eurós előleget kér a holland ügyvéd egy 2000 eurós ügyben, és 590 euró költsége volt ennek az egész ügynek egyébként, amit mások fizettek meg. Tehát ilyen módon például ezt az irányelvet végrehajtották, de nem alkalmazzák azért, mert az illetékesek nem ismerik ezeket. És a tagállami hatóságokhoz kell fordulnunk, nem feltétlenül a lakossághoz, de hogyha őket is tájékoztatni kell, de hogyha a bíróságok nem tudnak erről, annak tényleg semmi értelme nincs. A második dolog, a középvállalatok is elbizonytalanodtak bizonyos esetekben, például a tojótyúkok esetében, 12 évvel ezelőtt hoztunk egy rendeletet, amely 2012-ben lép majd hatályba a ketrecek felszerelését illetően. Körülbelül 20% a németek, illetve az osztrákok tartották magukat ehhez, rengeteg pénzt fordítottak erre, hogy megfelelő tojótyú ketreceket rendezzenek be, mert ez nagyon drága dolog, más országok pedig nem tettek semmit, vagy csak nagyon keveset. A bizottság két évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt felszólította a tagállamokat, hogy hajtsák végre az irányelvet, de semmi nem történt. Most mi történik? Két, hónapja, két hónap múlva ö, kialakul majd egy olyan piac, ahol egyesek nagyon drágen ö, termelnek, állítanak elő tojást, mások pedig jogellenesen olcsón. És már van egy nyilatkozat itt a parlamentben, amelyet nagyon sokan aláírtak, hogy ezeket a tojásokat tiltsák be az európai kereskedelemben, és sok tagállam esetében felmerül egy hasonló gondolat. A belső piacon nem tilthatjuk ezt be, hiszen ugyanazokról a tojásokról van szó, amelyeket most ö, állítanak elő, csak hogy ezeket majd jogellenesen berendezett ketrecekben állítják elő. Egyébként az európai piacra még importálunk tojást, tehát, hogyha ezeket betiltanánk, és ez akár 70 vagy 80 százalék, akkor akár a tészta gyártással is felhagyhatnánk. Tehát meg kell néznünk, hogyha valamit végrehajtanak, akkor mindenhol hajtsák végre, hiszen nem lehetséges az, hogy ilyen dolgok továbbra is fennállnak, és aztán jön a következő rendelkezés az állatok jólétének, vagy az emberek jólétének javítására, és a többi, és egyesek még az első rendelkezést sem hajtották végre. Így az európai jogot bizonyosan nem kezelhetjük. A jelentés rendkívül fontos, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos súlypont, tehát a végrehajtás és alkalmazás az európai jog esetében, mégpedig mind a 27 tagállamban. Uh, I think those are extremely... Igen, úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos megjegyzés volt, és a híres nevezetes korrelációs táblázatról még előttünk áll a vita, úgyhogy jó, hogyha mindenki egyértelműen elmondja a véleményét arról, hogy hogyan is kell ennek működnie. Szeretne még valaki hozzászólni? Svábúr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Hans Peter Mayer után szeretnék rámutatni arra, hogy az én választókörzetem esetében is, és itt Gebhardt asszonyra is utalnék, hogy nagyon sajnálatos lenne, hogyha nem lenne elég tojás a helyi tészta specle előállítására. Azt hiszem, hogy Simon Bushut jelentése nagyon fontos hozzájárulás ehhez a vitához amelyet Mario Monti kezdeményezett dokumentumával, amelyet a bizottság elnökeként bemutatott a szakbizottságnak, és utalt arra, hogy itt nem csupán gazdasági kormányzásra van szükség Európában, hanem, szük, hanem gyorsan egy egységes belső piaci kormányzásra is. És ez a jelentés bizonyosan fontos építőköve ennek. A múltban nagyon statikusak voltak ezek a jelentések, és igaza van Hans Péter Mártinnak, hogy nagyon statikusan ítéltük meg, hogy valamit végrehajtottak-e, és valamit valóban korrekten és hatékonyan alkalmaznak-e. Ez ugye ez egy másik kérdés. A második dolog, és erre is utalt az elnök úr, hogy ezt a jelentést más elemekkel is gazdagítanunk kell az irányelvek és európai jog végrehajtásának felügyelete vonatkozásában, ahogy a kolléga erre rámutatott, de azt hiszem, hogy itt erőteljesebben kell vitáznunk arról a kérdésről, hogy hogyan a Szolvitnál egyébként ezt részben már megtesszük, tehát a hatékonyságot felülvizsgáljuk, de erősebb vitára van szükség arra, hogy több rendeletre van-e szükség az alkalmazási időszak lerövidítéséhez és az egységes alkalmazás eléréséhez, a jogsértési eljárások mindig az e, átültetés hiányára irányulnak, és nagyon ritkán a megfelelő alkalmazás hiányára. És azt hiszem, hogy a bizottság csomagja, amely két e, e, hét telezőt született meg, azt hiszem, hogy helyes utat mutat, ezen az úton kell tovább haladni a bizottságnak, és a parlamentnek támogatnia kell ebben. And uh, I've got two other speakers. Köszönöm szépen. Még ketten jelentkeztek, Sárda Mossa és Weiler asszony. Utána pedig Buzutilónak visszaadom majd a szót, hogy lezárjuk a vitát, mert 3 uh, óra 45-kor Fox úr véleményéről kell szavaznunk, hogy ez utána mehessen tovább az illetékes bizottsághoz. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök neki, hogy van időnk, azért is jelentkeztem, hogy én is hozzászólhassak. Én is szeretném a, az előadót támogatni. Úgy gondolom, hogy mindenképpen azon kell dolgoznunk, hogy az európai jogalkotást jobban alkalmazza minden egyes tagállam. Ez nálunk, Dániában is probléma. Sokszor egyébként a fogyasztók nem is értik, hogy mi ezzel kapcsolatban a probléma, hogy miért olyan nehéz ezeket végrehajtani. Én is részt vettem a stratégiával kapcsolatos vitában, és úgy gondolom, hogy a tanácssal le kellene folytatni a megfelelő vitákat. Természetesen tagállami kompetencia maga a végrehajtás, ezért jó lenne, hogyha felvennék a kapcsolatot a tanácssal, és megnéznénk, hogy közösen mit tudunk tenni annak érdekében, hogy mindezek a dolgok jobban működjenek elég sok témánk van, a vám kérdése és a stb. Ezért jó lenne, hogyha tényleg tovább dolgoznánk, mert csak akkor tudjuk meggyőzni a fogyasztókat arról, hogy működik egyáltalán ez a belső piac. Köszönöm szépen, Weiler asszony a szó. Sajnos Májer kolléga éppen elhagyja a termet. Itt most nem a specléről, a tésztáról van szó, de Schwab úr megmondhatja nekem, hogy értem én, hogy nem tetszik önnek ez a helyzet a tojótyúk ketreceket, illetően Németországban de nem egészen korrekt, ő már tudja egyébként, hogy mit akarok mondani, nem egészen korrekt csak ezt az egy példát venni, ahol Németország kivételesen a csúcson van, és viszonylag gyorsan, sőt, egészen jól hajtotta végre ezt az irányelvet. Ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor el kell mondanunk, hogy Németország gyorsan az alsó harmadban van, és vannak olyan tagállamok, természetesen nem Dánia, hanem más tagállamok, hogyha megnézzük a scoreboardot, amelyek nem korrektan, vagy nem kielégítően, vagy túlságosan későn hajtják végre az adott irányelvet. Tehát mindenkire vonatkozik ez, senkinek, senki nem mondhatja, hogy rajta nem lehet kivetni valót találni, és amit Sardemoz asszony mondott, hogy egy stratégiai vitára van szükség a tanácssal, Nos, a határozat hozatanál ott vannak, és aztán a végrehajtásnál kibaradnak. Ez az egyik dolog. És aztán a következő alkalommal, hogyha a nemzeti parlamentekkel megbeszélést folytatunk, akkor egy kicsit nyitottabb vitára van szükség a nemzeti parlamentbeli kollégákkal. Mert legalábbis az ottani ellenzék legalább felvethetné a kérdést, hogy miért nem hajtja végre az ottani kormány az adott irányelvet, hogyha már a kormánypártok ezt nem teszik meg, legalább az ellenzék. De gyakran még ők is, ö, ö, ők sem álltak mellénk európai szinten az ellenzék, és éppen ezért Mayer úrnak igazat adok, hogy nincs értelme jó törvényeket alkotni, hogyha a tagállamokban ezeket nem veszik figyelembe, vagy nem teljesen, vagy nem kielégítően hajtják végre. Tehát itt több helyen kell dolgoznunk, a tanácssal, a bizottsággal is természetesen, amely ugye a szerződések őre. Jó lenne, hogyha a bizottságnak bátorsága lenne az Európai Bírósághoz fordulni. Ilyen ügyek is vannak, de egyre kevesebb eset van az a benyomásom és a nemzeti parlamenteket is be kell vonni. Uh, um, Köszönöm szépen. Elnézést kérek a bizottságtól, mert azt hiszem, hogy rosszul közöltük a vita időpontját, három órakor kezdődött ez az ülés. Elnézést kérek, azt hiszem, hogy itt valami kommunikációs probléma volt, és azért csak most ért ide a bizottság, és így már lekésték a vitát. De hát jó lenne, hogyha a bizottság részéről Mrs. Verhoeven bemutatkozna, és elmondaná a bizottság álláspontját. A DG Marktól üdvözöljük tehát a bizottsági kollégákat, és várjuk a véleményüket a belső piaci eredménytáblával kapcsolatban, úgyhogy kérném a bizottság delegációjának vezetőjét, hogy mutatkozzon, bemutassa be kollégáit, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy eddig annyi történt, hogy az előadó bemutatta a témát, és néhány kolléga már hozzá is szólt. A bizottsági a szó. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy későn érkeztünk. Szeretném a kollégákat is bemutatni. Veronika Régo Kaskais ül mellettem, ő a belső piaci eredménytábla felelőse. Anuska Janssens vagyok, én vagyok a Solvitos team leader, és a jobb oldalamon pedig a Solvit team tagjai ülnek. Úgyhogy így néz ki a bizottsági képviselet a mai napon. Mivel nem voltunk itt, és nem hallottuk, hogy mi hangzott el, mint bemutató és bevezető, egy kicsit nehéz így most becsatlakozni a vitába, úgyhogy meghallgatnánk néhány kollégát, és utána, hogyha van kérdés, akkor azokra válaszolunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Amikor legközelebb Bucutili úr bemutatja majd a jelentését, akkor egy kicsit többet elmondhat majd a bizottság képviselője is a jelentése kidolgozásáról és hátteréről. Mielőtt megadnám a szót Buzutil úrnak, Mayer úr szeretne még egyszer hozzászólni, a speclivel kapcsolatban, az eredménytáblával, vagy a tojótyúkokkal? Csak egy rövid észrevétel, mindenki ugyanaz miatt panaszkodik, hogy nem hajtják végre az irányelvet, a tanácsos a bizottság pedig nem vonja le a következtetéseket. A bizottság persze jogsértést kezdeményezhet a tagállamok ellen, de csak azon határidők lefutása után, amelyek ki vannak tűzve az irányelv végrehajtására, például a tojótyú ketreceknél, ahol az állatvédelem volt a cél, és nagyon egységesek voltunk. Nos, ott tudjuk, hogy két hónap múlva vége az átmeneti időszaknak, és tudjuk, hogy csupán 20% hajtotta végre ezt, 80% nem. Tehát semmi értelme nincs, hogyha a határidő lefutása után ö, nyújtunk be panaszt az Európai Bíróságnál, az lenne jó, hogyha tudjuk, hogy nem fog sikerülni végrehajtani határidőn belül, akkor már időben avatkozunk be, és ezen kellene elgondolkodni. Okay. Um... Köszönöm. Buzutil úr, esetleg most lezárhatná a vitát, és összefoghatná az eddigi hozzászólásokat. Négy percünk van, és talán egy ilyen általános vita lezáró hozzászólás hasznos lehet a bizottság számára is, és utána majd a menetrendre térünk rá. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzászólt ennél a vitánál. Dali biztos az elmúlt héten azt mondta, hogy már fáj a feje a tojással kapcsolatos kérdésektől, hát most már tökéletesen értem, hogy honnan jön ez a fejfájás. Ami a belső eredmény táblát illeti, szerintem ez fantasztikus eszköz, egy olyan diplomáciai lehetőség, hogy újjal mutogassunk azokra a tagállamokra, akik nem tartják be a kötelezettségeket, és így tényleg udvarias és a diplomáciának is megfelelő módon rákoppinthatunk azokra a tagállamokra, akik nem tartják be a szabályokat, és így együtt valószínűleg hatékonyabban el fogjuk majd érni azt, hogy a tagállamok átültessék az irányelveket és alkalmazzák azokat. Szerintem egy tagállami kormány számára valóban nagyon rossz az, hogyha rossz reklámot csinál neki a bizottság ebben a kérdésben. A cseh köztársaság rendelkezik most azzal a kétes hírnévvel, hogy a lehető legrosszabb helyen áll, tehát a legutolsó helyen áll a listán. És jó lenne, hogyha ezeket a néhány évvel ezelőtt elindított irányelv átültetéseket a Csehköztársaság végrehajtaná, de természetesen más tagállamokról is szó van, ezért fontos a belső piaci eredménytábla. Ön is, elnök úr, és más kollégák is rámutattak arra, hogy itt nem csak és kizárólag az átültetésről van szó, hanem ami még fontosabb, a végrehajtásról. Én mediterrán országból származom, és sokszor ezek a délebbi tagállamok azt a hírnevet kapják, hogy nem hajtják végre megfelelőképpen az irányelveket. És van egy olyan anekdóta, hogy a belső piaci biztos azt mondja egy mediterrán ország vezetőjének, hogy de hát miért nem hajtják végre a belső piaci szabályokat? a miniszter azt mondja, hogy de hát beleírtuk az alkotmányunkba, talán ezen kívül még alkalmazni is kéne ezeket. Hát most azért azt szeretném elmondani, hogy az én mediterrán országom a lista tetején áll, mi nagyon jól végrehajtjuk ezeket az irányelveket, úgyhogy igenis képes még egy mediterrán ország is arra, hogy felelősségeit tényleg komolyan vegye, és átültesse ezeket az irányelveket. Mindez természetesen megjelenik majd a jelentésemben is. És akkor ami a menetrendet illeti, elnök úr, lesz vita januárban, méghozzá január 24-én itt a szakbizottságban a szövegtervezettel kapcsolatban, és a módosítók benyújtási határideje pedig január vége, január 31-e aztán februárban vitázunk majd a módosítókról, utána pedig még egy szakbizottsági vita következik. Ezután a jelentés tervezetről fogunk vitázni, úgyhogy erre körülbelül majd egy hónap lesz. Ezzel az egy hónap alatt lesz időm arra, hogy ne csak egyszer, hanem többször is találkozzam az árnyékjelentéstevőkkel, valamint a bizottságnál a szolvitós, illetve az eredménytáblás kollégákkal is szeretnék majd egyeztetni, mert úgy gondolom, hogy a célkitűzéseink azonosak. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a hozzászólást, és várom az együttműködést. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Buzutil úr, köszönjük az eddigi munkát. Gondolom, hogy az árnyékjelentéstevők is nyitottak lesznek az együttműködésre, és köszönjük a bizottságnak is, hogy megérkeztek, és hogy majd elmondják a véleményüket, ahogy halad előre ez a munka. Nézzük akkor a következő napirendi pontot, de előtte még szavazásra kerül sor Fox úr véleményével kapcsolatban, éves jelentés az EU versenypolitikájáról Van itt egy olyan kérdés, amit előtte szeretnék elmondani, ugyanis volt néhány változtatás a napirendben, és sok kolléga késve érkezett, úgyhogy nekik is szeretném elmondani. A koordinátorok ülése holnap reggel 11 és 12.30 között lesz. Gebhardt asszony a munkadokumentumát 9 és 9.30 között fogja bemutatni. Irigoyen Perez asszony pedig szerda délutára kerül át 3 óra 30 és 4 óra között. Ezen kívül ma délután két nagyon fontos dolgom is van. A brit miniszterrel kell találkoznom, aki a közbeszerzésekért felelős. Ez az első ezzel kapcsolatos látogatása. Valamint a szakbizottságunkat a transatlanti jogalkotási párbeszéden is képviselnem kell, ez az ülés jövő héten lesz, és nagyon fontos, hogy a mi szakbizottságunk is elmondja a véleményét ezekkel a kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban. Ezt az ülést most fogjuk előkészíteni, ezért el kell majd mennem, és Bernadett folytatja majd az elnöklést helyettem. Aztán visszajövök, Barnier biztos urat üdvözölni fogom 16.30-kor, de utána megint el kell mennem, úgyhogy Rita vagy Bernadett fogja a kérdéseket. Azt mondom, Bernadett lesz az, aki a barnyé biztosnak feltett kérdéseknél majd irányítja és elnökli az ülést. Akkor itt van a szavazásunk Fox úr jelentésével kapcsolatban a versenypolitikánál. Itt az ECON, az illetékes bizottságok holnap vagy holnap után fognak erről szavazni. Fox urat kérdezem, hogy szeretne esetleg röviden hozzászólni, mielőtt belekezdenénk a szavazásba. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy az elnök úr haladni akar és tartani akarja magát az időhöz, úgyhogy csak röviden szeretném elmondani, hogy az árnyék jelentéstevőknek köszönöm a segítséget, a kompromisszumok kialakításában. Gondolom, hogy Schwab úr figyelembe fogja venni ezt a véleményt, amikor majd az ekonos végleges szöveg elkészül, csak ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, nagyon örülök annak, hogy sor kerül erre az utolsó pillanatban lefolytatott vitára, és akkor kérném, hogy jelezze, aki hozzá szeretne szólni. Amennyiben nem, akkor szavazni fogunk. Uh, put one, uh, Első bekezdés egyes módosító, Paxas úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes Buzai mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító a hármas módosítóhoz. Schwab úr egy kis módosítást javasol. Ha jól értem, felolvassuk ezt? Elnök úr, volt egy megfogalmazásbeli probléma, de felolvashatom. wage and adaptation of the finding guidelines, és az új rész a monoproducts undertakings, és SMEs as announced by Commission Vice President Almonia. Ez elfogadható mindenki számára, így a felolvasott formában? Igen, akkor szavazunk mellette. Számolunk. Folyik a számolás. Tizenhárom ellene, ellene, egyértelműen elfogadtuk. A hármas kiesik, ötös Paxas mellette, ellene, elutasítottuk. Négyes Kamfen mellette, ellene, ezt is elutasítottuk. Hetes Greg mellette, ellene elfogadtuk. Van egy kompromisszumunk, egyes kompromisszum, de Schwab úrnak üzenem, hogy az ő 13-asuk nincs benne teljes mértékben. Tehát akkor a 13-as Koredza Schwab nincs benne a kompromisszumban. A javaslatom az, ha a jelentéstevő is egyetért, akkor szavazunk a kompromisszumról, úgy, ahogy ez itt szerepel. Utána pedig megnézzük, hogy a 13-as kiegészítést el tudják-e fogadni. Jó így? Jó. Egyes kompromisszum mellette. Nem egyértelmű, hogy miről szavazunk? A Flood Supply Chain a hármas bekezdésről külön szavazunk. Elnök úr, én vagyok a frakcióm árnyékjelentéstevője, és nem tudom, hogy mi ez a kiegészítés, amiről szavazunk, és mivel nem tudom, ezért nem is tudok erről nyilatkozni. Köszönöm. Uh, Okay, well, I think let's vote the... Először a kompromisszumra szavazunk, ahogy itt áll. Erről mindenképpen szavazni kell. Mellette. Ellene. Rendben van, ezt elfogadtuk. Akkor most nézzük a következő kérdést. Azt javasolnám, hogy az új 3-át és a 13-as módosítót, mint kiegészítés, most meg fogjuk szavazni, és akkor kiderül, hogy beletegyük ezt a szövegbe pluszban, vagy sem. Gondolom, hogy ez a legjobb megoldás. Tehát a 13-as mindenki számára ismeretes. Food Supply Chain az új rész és ezt nem fedi le a kompromisszum. Gebhardt asszony parancsolja. Elnök úr, elnézést kérek, de hát jó lenne, hogyha előre tudnánk az ilyen jellegű változtatásokról. Nem lehet így hirtelen megváltoztatni egy szavazási listát. Ez szerintem így nem működik, ezeket előre tudnunk kell éppen ezért ezt az eljárást elutasítom. Ez nem felel meg azoknak a szabályoknak, amelyek alapján dolgoznunk kellene. A 13-as módosítóval kapcsolatban nem jó ez az eljárás. Elnök, nem szeretnék most erről vitázni, és egyet is értek részben Gebhardt asszonynal. De az árnyékjelentéstevőkkel már úgy gondolom, hogy ezt megvitatták Amennyiben nem, akkor nem helyes, hogy most hirtelen megjelenik ez a szavazandó pontok között. Akkor erről most nem fogunk szavazni és ne felejtjük el, hogy ez csak egy vélemény az ECON részére, úgyhogy majd a plenárison lehet még benyújtani módosítókat, hogyha valaki szeretne, Gebhardt asszonynal egyetértek, ez így van. Tehát, hogyha van olyan frakció, amely úgy gondolja, hogy az árnyék jelentéstevővel ezt nem vitatták meg, akkor így hirtelen nem jelenhet meg ez a szövegben. A 13-as nem volt benne a kompromisszumban, úgyhogy egyelőre így marad a szöveg. Egyébként nagyon nagy lelkű volt már eddig is a jelentéstevő. Nem adok senkinek szót, nem adok senkinek szót, így döntöttem, pont. Sajnos mikrofonon kívül hangzott el a hozzászólás. Valamit a szabályokkal kapcsolatban akar mondani? nekem jogom van ahhoz is ez ügyrendi pont, hogy megvitassák a módosítómat. Ez nem volt benne. A kompromisszumban. Stockholmban jöttem, 2 óra 45 percet utaztam, és igenis reggel 11.30-kor benne volt már a szavazó listában ez a pont. Igen, későn kaptuk meg a szavazási listát, de ezt nem fordíthatják ellenünk ezt a tényt, mert fizikailag úgyse lehetett volna semmit csinálni ezzel a szöveggel hamarabb. Három órakor kaptam meg ezt a szöveget, és három órakor már mindenki itt ült, úgyhogy akkor valódi ügyrendi probléma van, és ez nem a késéssel kapcsolatos, hanem azzal kapcsolatos, hogy nem kapták meg egyértelműen a kollégák, és elég hamar a szavazási listát, és vannak, akik úgy gondolták, hogy a 13-as benne van a kompromisszumban, de ez nincsen benne a kompromisszumban, és mi szeretnénk jobb kiskereskedelmi piacot létrehozni itt Európában, és ehhez szükség van erre a módosítóra, és most az eljárás szempontjából értsük meg a kollégák, hogy ezt nem lehetett hamarabb megcsinálni. Nem hiszem, hogy ne tudnánk most szavazni az új 13-asról, ez a 3A bekezdés lenne, ez nem változtat nagyon a szövegen, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy még egyszer gondolják ezt meg. Elnök, a titkárság azt mondja, hogy a szavazási lista hozzáférhető volt már péntek délután, aztán, hogy ezt ki mikor nézte meg, az már más kérdés. Na lássuk, milyen kompromisszumot tudnánk itt kidolgozni, és aztán majd a frakciók eldöntik, hogy hogyan kívánnak eljárni. Nézzük csak. A 13-asnak egy része már benne van a kompromisszumban, és ezt ön is elfogadta és egy kiegészítő mondatról lenne szó, ezt szeretné a kompromisszumhoz hozzátenni, ami tulajdonképpen egy szóbeli módosító. Akkor most ezt felolvasom, és utána megnézzük, hogy van-e ellenvetés. Lesz ellenvetés? Hát akkor fel olvasom. Itt most nem a tartalomról, hanem az eljárásról van szó, és ez az eljárás nem megy. Tehát egyre inkább megállapítom az utóbbi időben, pontosan a néppártnál, hogy kompromisszons módosítókat csinálnak, és aztán hirtelen külön szavazást, részenkénti szavazást, vagy szóbeli módosítókat nyújtanak be utólagosan, és ez nem megbízható munkamódszer, ezt elutasítom. Van lehetőségünk arra, hogy még egyszer a plenárison vitázzunk erről a témáról, és aztán ott benyújtsuk a megfelelő módosítóindítványokat, indítványokat, de most tiltakozom annak elfogadása ellen, hogy ezt a kompromisszumot, amit végre megtaláltunk, most újra megnyissuk ezzel a szavazással, és újra vitázzunk, ez egészen egyszerűen nem megy. Well, I mean, on that basis... Rendben van, akkor sajnos ezt nem fogjuk tudni most megoldani. És Fox úrnak oda lehet adni ezt a módosítót, hogy hát ha az ekonban ezt figyelembe tudják venni. És a jegyzőkönyvnek szeretném elmondani, hogy ugye itt az EPP múlt héten csütörtökön már megismerte ezt a kérdést, hát elnézést kérek, hogyha nem volt elég idejük. A titkárság minden esetre betartotta a szabályokat, úgyhogy akkor menjünk tovább. 14-es Gebhardt asszony, itt részenkénti szavazást kért az ECR, ez gondolom rajta van a papíron. Első rész mellette. Ellene, az EPP nem szavaz? Ja, az LPP e most akkor sztrájkolni fog emiatt az előző ügy miatt? Első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. 15 Gebhardt mellette. Ellene. Ezt akkor most meg fogjuk számolni mellette. Ellene? Tizenegy, tizenegy, úgyhogy akkor nem fogadtuk el. 21-es mellette, ellene, elutasítottuk. Uh, compromise amendment 2. Második kompromisszum mellette ellene elfogadva. Most pedig 24-es módosító mellette ellene elutasítva harmadik kompromisszum mellette ellene elfogadva. Salvini féle 25-ös törlési módosító mellette ellene elutasítva, 26-os módosító mellette elnézést, meg kell számolni. Ki van a 26-os mellett? 11-en mellette ellene. Tizenegy, tényleg szoros, elutasítva. 27-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 29-es mellette, ellene elfogadva. 30-as mellette ellene nyilván elutasítva. 31-es módosító mellette ellene nyilvánvalóan elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 33-as mellette ellene elutasítva. 35-ös mellette ellene szintén elutasítva. 36-os mellette ellene elutasítva. 37-es részenként ECR kérte első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette mintha 11 lenne. Ellene. A 11. 11 arányban elutasítva 38-as mellette, ellene elutasítva. Most pedig záró szavazás véleményről mellette. Ellene tartózkodás. 21 mellette senki se ellene egy tartózkodás elfordva. Köszönöm szépen, és ö, arra számítunk, hogy ö, megvédik a szakbizottság előtt. Most pedig átadom az elnökséget akzeptieren natürlich die Entscheidung. Köszönöm, gratulálok eh, Fox kollégának jelentéséhez. Csak eh, azt szeretném kifejezni, hogy holnap a szocialista frakció eh, szintén egy szóbeli módosítót fog kérni, és az ennek ellentmond, erre kényszerülünk természetesen, a szocialistáktól későn érkező módosítókat is el fogjuk utasítani, erre kényszerülünk, még akkor is, hogyha tartalmilag egyetértenénk velük. Talán ö, hosszú távon inkább a tartalomra, és nem pedig a formára kellene figyelnünk. Köszönöm. I don't particularly want to disturb the harmony of the committee. Nem szeretném a szakbizottság harmányát megzavarni ebben. Ahogyan elhangzott, holnap szóbeli módosítók lesznek frakciónk részéről, de ahogyan éppen elhangzott, már tudnak erről, mert ismerik ezt a helyzetet. Itt arról volt szó, hogy ez az eljárás a szavazás kellős közepén úgy ö, került megrendezésre, hogy a koordinátorok és az jelentéstevők egyáltalán nem kaptak erről információt, tehát ez azért mégiscsak egy különbség. Right. I just hope... Remélem, hogy a normál, megszokott jó gyakorlat folytatódik. Időben lesz értesítés, időben kell bevonni önöket ebbe. a későbbi viszontlátásra. Okay, good afternoon. We now move on. Nos, jó napot kívánok! A következő téma a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások. Megadom a szót az előadónak, Lechner kollégának. Tessék! Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm, elnök asszony. Nos, 197 módosítót kaptam, és az árnyékjelentéstevőkkel röviddel ezelőtt eszmecserét folytattam. Az egyiktől jött a módosító körülbelül fele. Egy megjegyzésem lenne, már kezdetben elmondtam, hogy ellenzem a keretek kiterjesztését, amelyeket a bizottság rögzített. Számos kolléga, az elnök is a bizottság javaslatát akart egy kicsit megnyírbelni, és ez rokonszenves volt számomra. Jelentésemben megpróbáltam a középúton maradni, és egy olyan jelentést benyújtani, amely egy elfogadható irányvonalat jelent. Számos kolléga a jelentést jelentős mértékben kikívánja terjeszteni. Így például Sanchez Prezedo kolléga az Econban sok módosító tartalmilag rokon szenves nekem, de nem abban az értelemben, hogy jogi, jogszabályként ezeket lehetne kidolgozni. Tehát itt egy olyan ö, dokumentumra van szükség, amelyet Európában mindenki át tud tekinteni. Tehát, hogyha egy kolléga egy bizonyos ügyel erőteljesen foglalkozott, ö, akkor ez egy fehér könyvben esetleg ötletként abszolút támogatásra találhatna, de én nem vagyok képes arra, hogy részletes tanulmányokat javasoljak, amiket mindig a bizottságtól kérünk. Tehát ami egy országban megy, az más országban teljesen elhibázott lehet. Például itt van a Két, 205-ös módosító, amely egy jó ötletet tartalmaz, de utalnék arra, hogy Németországban van egy olyan üzleti modell, hogy 10 milliárd eurós forgalom között, fölött a takarékpénztárnál integrált hitel szerződést lehet kínálni egy ö, ö, takarékpénztárral összekapcsolva. Ez a fogyasztók, a kisemberek érdekeit szolgálja. Tehát ö, itt a kapcsolódási tilalom hatája alá esne ez a rendelkezés Németországban. Tehát nem tudom, hogy ilyen javaslatokkal helyes úton járunk-e, és azon keretek között maradunk-e, amelyeket a bizottság javasolt. Van számos olyan pont, amelyek bizonyosan jól átgondoltak, hogy ott felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán európai szinten kell előírásokat megfogalmazni, nem pedig inkább tagállami szinten kellene ezekkel a problémákkal foglalkozni, megfelelő tapasztalatok alapján. Egyes javaslatok azért nem tetszenek nekem, mert ugyan nem elhibázottak, de a törvény tartalmához nem illeszkednek a, továbbra is az a véleményem, hogy mindent el kellene kerülnünk, amely ugyanezen területen ö, eltér a fogyasztói hitel irányelvtől. Hiszen nem várhatjuk el a tagállamoktól, vagy az ottani polgároktól, hogyha ugyanabban, hogy ugyanabban az esetben két törvény legyen, hiszen itt van a korábbi vita, az európai jogalkotónak át kellene gondolnia, hogy mit is vár el a tagállami jogalkotótól azért, hogy ne legyenek további végrehajtási problémák. Természetesen tudom, hogy a jelzálog hitel nem ugyanaz, mint a fogyasztói hitel, de a megfogalmazásoktól csak akkor lehet eltérni, hogyha erre kényszerítő indok kínálkozik. Láttam, hogy sok kolléga a de, sok delegált jogi aktus törlése mellett van. Az ECON ban is felvetődik ez a téma, és az irányelvet nem csupán a fogyasztóvédelem szemszögéből kell vizsgálnunk, hanem a pénzügyi stabilitás szempontjából is, hiszen azt is el kell érnünk, és az Econ részben ebből indul ki. Velük majd mindenképpen még eszmét kell cserélnünk az teljes illetékesség vonatkozásában a javaslatot illetően néhány konkrétum az alkalmazási terület kérdése. Itt Fox Korhola és más kollégák korlátozást javasoltak. Én ezt részben támogatnám, de más részein ez túlságosan messze megy. Fox kolléga javaslata az lenne, hogy csak a saját használatú ingatlanok esetében lenne lehetőség arra, hogy ezt az irányát alkalmazzák, ez túl messze megy szerintem, hiszen így a pénzügyi stabilitás, pénzügyi piac és egyéb célok veszélybe kerülnének. Vagy a két millió fölötti hitel ne tartozon ide, ez szintén túlságosan messze menő, hiszen a tagállamokban ö, eltérőek ezek a korlátok, tehát itt az ingatlan hitelt mindenképp jelzálók hitellel váltanám fel. Ugyanakkor ez az irányelvjavaslat minden hitelt magában foglal, amelyet egy fogyasztóval kötnek, csak az üzleti jellegű ingatlanok nem tartoznak ide. Én amellett vagyok, hogy némileg korlátozni kellene a hatályt, hiszen az öt legjobban kereső beruházási bankár ipari projekteket akar indítani, az szintén ezen irányelv hatája alá tartozna? Nos, itt a pénzügyi stabilitás szempontja már a tőke irányelv és egyebek által megfelelően megvan oldva. Ezt még meg kell vizsgálnunk. Ko kolléga azt kérte, hogy minden egyes szempontnál írjuk elő a minimális harmonizációt. Jó magam javasoltam jelentésemben, hogy az információknál ezt tegyük meg, a bizottság is ezt javasolta, de itt csak az tényleges hitelmutató tartozna ide, a reklám kérdése. Tehát itt minden pontot a minimális harmonizációnál kellene hagyni szerintem. A saját definíciókat illetően pedig itt megint a fogyasztói hitel irányelv definíciójához kellene tartanunk magunkat. Az ingatlan szerző definíciója, nem tudom, hogy ennek van-e értelme, én ellenzem ezt. Más kollégák is egyébként minden egyes jelzálog hitelnél egy ingatlan szerzés lenne előirányozva. Szerintem ez a hiteleket drágítja, és rengeteg olyan eset van, amikor erre nincs szükség. Vannak olyan esetek, amikor ez szükséges lehet, de ezt az egész problémát hagyjuk a verseny szabályozására. Az, hogy európai szinten minden egyes jelzálók hitel esetében egy ingatlan szerzés legyen alá előírva, és a hitelképesség vizsgálata. Nos, ez a hiteleket jelentősen megdrágítaná. Azt hiszem, hogy ezt fokozatosan kell felépítenünk, nem lehet egyik napról a másikra ezt bevezetni, és azt is figyelme kell venni, hogy ez a fogyasztóknak pénzbe kerülne. Ami a hatóságokat illeti, nem jó, hogy, ez, hogy még több hatóság legyen, nem kell ezt kiterjeszteni, mert éppen elég hatóság van Európában. Az ötös cikk a fogyasztó mindenek felőtt való érdeke, hogyha a, hitelező, a hitelezőnek mindenképpen korrektnek és megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezőnek kell lennie, de az, hogy a hitelező érdekében cselekszik, az, az ö, azt jelenteni, hogy átáll szinte a másik oldalra, hát azt hiszem, hogy ezt így nem fogalmazhatjuk meg. A reklám Buzzai kolléga ö, javaslatát illetően azt hiszem, hogy egyes rövidítésekkel egyetérthetek, hogy ne legyen túlságosan terjedelmes a hirdetés, a reklám. A 9-es cikket illetően a visszalépés jogát illetően különböző javaslatok születtek, a fogyasztónak ideje kell, hogy maradjon arra, hogy átgondolja a döntését, ugyanakkor sürgősen szüksége van a pénzre is, Kérdés, hogy ezt hogyan lehet összefogni egy kompromisszum formájában ezt a két szempontot. Az összekapcsolódási tilalom a 9 ezzel kapcsolatban már mondtam egyet A tényleges hitelmutató azt hiszem, hogy itt azt kell megtartanunk, ami már rendelkezésre áll az egységesség okán. A 14-es cikknél, hogyha hitelképességi vizsgálatról beszélünk, akkor elegendő, hogy ez a fogyasztói hitel irányelv értelmében történik. Egy fontos pont a 14 cikk, a bizottság cikke, hogyha tehát a hitelképességi vizsgálat eredménye negatív, akkor nem lehet hitelt nyújtani. Ez ö, egy, civil, egy polgári jogi tilalom lenne a szerződéskötésre, és szerintem ez nem tárgyszerű. hiszen esetleg öt évvel később megelepítésre kerül, hogy hiszen vannak olyan hitelképességi vizsgálatok, amelyek problematikusak. Ez ahhoz vezetne, hogy kétség esetén nem nyújtanak hitelt. Most nekem az a véleményem, hogy vagy töröljük ezt, ahogyan ezt egyes kollégák kérték, vagy pedig ezt átfogalmazzuk. Én is ezt kértem hogy tehát az intézetnek a felügyelő hatósággal szemben kell ezt indokolnia, de nem lehet polgári jogi tilalom a hitelszerződés hatálytalanítaná ugyanis ez. Talán még itt van a 18-as cikk, amely egy fontos pont. Több kolléga és jó magam is korrekciókat javasoltunk. E tekintetben utalni kell arra, hogy a tagállamokban a viszonyok rendkívüli mértékben eltérőek, Németországban több mint 80%-át minden jelzálók hitelnek fix kamatozású hitelként nyújtják. Ezt tudják az emberek, hogy azt mit jelent. És megfelelő jogi döntésekkel van ez lefedve ez a terület. Amin el kell gondolkodnunk, az az a javaslat, hogy itt Kok javaslatára utalok, hogy el kell gondolnunk, hogy mi a helyzet fordított esetben, tehát hogyha a lejárat előtti visszafizetés esetén e, ez a bank szemére előnyös, mert időközben a kamatok növekedtek, és akkor esetleg egy pozitív kártalanítást lehetne előirányozni a fogyasztó számára. Azt hiszem, ezt át kellene gondolnunk. Hogyha tehát nincsen kamat kár, akkor nem lehet igényt benyújtani, de fordított esetben, hogyha a banknak lenne kamat előnye ebből az ügyből, akkor el kellene ezen gondolkodni. 18A cikk esetében a saját értékelést én nem támogatnám. Ami a határidőket illeti, nem tudom, hogy a kollégák nem csupán itt a szakbizottságban, hanem más szakbizottságban hogyan gondolkodnak erről. Itt hat év szerepel a fogyasztói hitel irányelvben. Ha viszont mi a bizottság keretei között maradnánk teljes mértékben, és talán öt év után egy újabb lépést teszünk, akkor el tudom képzelni, hogy időben le lehet zárni ezt a folyamatot, de teljesen kizártnak tartom, hogy az olyan fajta témáknál, ahol az ekonban is még kiegészítő viták folynak, és itt is, hogy év végéig lezárjuk ezt a témát. Nos, az elnyék jelentéstevők azon a véleményen voltak, hogy december 5-én nem kellene szavaznunk, hanem még időre van szükségünk, hogy átgondoljuk ezt a jelentést, az Econ most nyomást gyakorol, nem tudom, hogy miért egyébként. Egyáltalán nem érthető számomra ez. A parlamentnek időt kellene hagynia magának az első olvasat lebonyolítására, és itt a szakbizottságban szerintem december 5-én még nem kellene ö, szavaznunk, elnök asszony. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Um, Uh, szeretnék figyelmeztetni az időrendre. Nagyon pontosan oda kell figyelnünk az időre, mert Bárnyi úr jönni fog, és az ő idejét is figyelembe kell vennünk. Nos, az árnyék jelentéstevők kapnak szót, amíg lehetséges. Kezdjük Enfangnokkal. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Lechner úrnak a véleménytervezetét, mert különösen érzékeny témáról van szó. Részletes bemutatása ellenére egy csalódtam a javaslataiban. Tudatában vagyok annak, hogy be kell tartanunk szakbizottságunk jogkörét, és nem ö, foglalkozhatunk az ECON szakbizottság ügyeivel de nem lehet elég, hogy ez az irányelv a fogyasztási hitel irányelvre, ez az irányelvet, vagy fogyasztási hitel irányelvre ö, ö, modellálni. Ezek a hitelek nem egyszerű fogyasztási hitelek, még pedig két okból. Az első az az, hogy az időtartama a fogyasztási hitelnek jelentős. Nem, helyesbitek. A fogyasztási hitel rövid időszakra vonatkozik, az ingatlan hitel 15-20-25 évre jelent kötelezettséget. Másrészt a szisztemikus kockázat az ingatlan hitelnél nyilvánvaló a subprime válság erre rávilágít. Úgy gondoljuk a frakciómban, hogy az ingatlan hitelt ingatlanhitelnek olyan specifikus vonásaik vannak, amit figyelembe kell venni. És a visszaélések ellen védeni kell a fogyasztót a legszerényebb fogyasztók is hozzá kell ehhez jussanak. A fogyasztóvédelem az egyik legfontosabb jogkörünk, mert pedig ezen a területen a javaslat igen szerény. Van olyan gyakorlat, amelynek véget kell vetni, hiszen a hitelezők visszaélést is valósítanak meg, például a kaptív kényszerfogyasztóknál, aki előtörlesztést akar tenni, az olyan sokba kerül, hogy esetleg egyetlen nem áll érdekében megtenni. Hasonlóképpen, ha egy hitelező ingatlan hitelt ad, akkor ne legyen kényszer nála biztosítást kötni, vagy ö, kedvezőbb ö, kamatlábot adni, hogyha nála köti a biztosítást. Hadd válassza meg a biztosítót az adós, anélkül, hogy ez befolyásolná a hitelszerződését. Ezek konkrét javaslatok, szeretném, hogyha az irányelvben megjelennének, mert így a hitelező és az adós kapcsolata kiegyenlített lenne. Köszönöm. What's wrong with me? <laughs> Mr. Kreutzmann, would you like to speak on behalf? Yeah. Kreutz úr, tessék. Äh, Egészen röviden, tekintettel az előre haladott időre, Busoly úrnak el kellett mondania, el kellett mennie hamarabb. Nos, amit elmondtak előttem, az nagy részben egyetértésünkre talál. Az, hogy el kell halasztanunk a szavazást, nos, ezt illetően Busoly kolléga Lechner kollégával továbbra is a bizalom alapján fog együttműködni. Köszönöm. Okay, thank you. Madam. Köszönöm szépen, urasszony. Moment, jetzt vielen Dank. Ich... Köszönöm szépen. Szintén köszönetet mondani valamennyi árnyék jelentéstevőnél és a jelentéstevőnek is. Támogattam a javaslatot, arra irányulóan, hogy nem kellene december 5-én szavaznunk, mivel nagyon sok módosító van, illetve egyeseknek nagyon jelentős kihatásaik vannak, és emiatt pontosan meg kellene vizsgálnunk, hogy lehetségesek-e kompromisszumok, és pontosan meg kell vizsgálnunk a szöveget jó magam személyesen kezdettől fogva szkeptikus voltam ezzel az irányelvvel szemben, mert azon turbulenciákra tekintettel, amelyek kialakultak a piacon, egyes tagállamokban, nem egész Európában, de egyes tagállamokban, rendkívül problematikusnak tartom, és már megállapítottam, amikor véleményt formáltunk a zöld könyvhöz, hogy itt, a, mivel a tagállamokban jelentős különbségek vannak, kérdés, hogy a fogyasztó egy másik mentalitáshoz, kultúrához, eljárásmódhoz hozzá tud ezt szokni a jelzálók kölcsönök kapcsán, és éppen ezért nincs értelme messze menő szabályozásokat alkotni európai szinten. Az a véleményem, hogy maradjunk a minimális harmonizációnál, valamint a delegált jogi aktusokat törölnünk kell, amennyire lehetséges ez. Csak kevés határokon átnyúló jelzálók kölcsön van, és éppen ezért nyomatékosan kiemelném, hogy véleményem szerint nincs szükség európai szabályokkal túl messze menni ezen a területen, csak az alap elvekkel szorítkoznunk a fogyasztóvédelem területén, ez elegendő jelenleg, talán öt év múlva további lépéseket tehetünk, de jelenleg ezt túl korainak tartom. Az a véleményem, hogy egyes javaslatoknál egy hatástanulmányra lenne szükség, hiszen itt egyáltalán nem tudjuk megítélni, hogy mindez hogyan fog kihatni a jelzálog piacra a különböző tagállamokban, és nem szabad így a semmibe ilyenfajta horderejű döntéseket hoznunk. Köszönöm szépen. Fox úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Lechner kollégának a folyamatos munkáját a véleménnyel kapcsolatban Egyetértek Rüle asszonynal, tényleg eh, hiányzik a eh, jelzálok piacon a határon átnyúló kereskedelem. Eh, a delegált aktus törlését én is támogatom. Lekner úr ismeri véleményemet arról, hogy a jelzálog egy bizonyos típusát ebből törölni kell. Itt valójában ebben az esetben nem a jelzálog jövedelemről, hanem a jövedelemről van szó, tehát nem ebbe az irányelvbe tartoznak. További pont, amelyet szeretnék kidomborítani, az ECSZ, az európai Standardzá szabványi nyasított űrlap. Sok helyütt már van ilyen működő ECSZ szabványosított űrlap átérni az európai ö, ö, típusra ö, nem jelentene plusz csak költséget. Kit szolgálna ez a váltás? A bizottságot? Mondhatják akkor, hogy szabványosítottak egy űrlapot? nem a brit fogyasztót és nem a brit pénzügyi intézeteket. Azt hiszem ugyanez a helyzet a többi tagállamban. Ezért az európai szabványosított űrlap, amelyet a tagállamok használhatnak, vagy legyen a saját űrlapok. Ez védené a fogyasztót. Nem szabad szabványosítani, csak a szabványosítás kedvéért, hogy a bizottság ezt kipipálhassa. Lekner úrral egyetértek, nem ö, szükséges ö, december 5-ére ösztönözni, erőltetni a szavazást. Azt hiszem az elnyék jelentéstevők ezzel mind egyetértenek. Köszönöm. Okay, then any other speakers? Van további hozzászóló? Más kér még szót? Akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Jennifer Robertsonnak. Tessék. Hello, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden hozzászólni, ugyanis nem sokára itt lesz maga a biztos, és ő fog majd részletesebben beszélni. Nem szeretném megismételni mindazt, amit Filippelli már elmondott a legutóbbi szakbizottsági ülésen. Ő azt hiszem már teljesen egyértelműen kifejtette, hogy miért gondoljuk azt, hogy a fogyasztói hitelről szóló irányelvet kell alkalmazni bizonyos tekintetben, más aspektusokban azonban nem. Szeretnék néhány szót most azokra a témákról szólni, amik ma felmerültek. Az egyik az összekapcsolás, a jelzálók hitel és a pénzügyi tranzakciók között. Van ugye itt egy olyan módosító, ami a pénzügyi termékekre vonatkozik. Ezt még egy kicsit részletesebben meg kell vizsgálnunk, mert itt mentességekre lehet majd lehetőség bizonyos termékeknél. Meg kell majd néznünk, miután a parlament eldöntött, hogy egyetért ezzel a módosítóval vagy sem. Ami a harmonizáció szintjét illeti, azt hiszem, hogy nagyon célzott és nagyon kiegyensúlyozott javaslatot mutattunk be. A maximális harmonizációt javasoljuk az IPRC-nél, és úgy véljük, hogy itt a jelenlegi definíciókat lehet alkalmazni, és itt is egy nagyon célzott megközelítést kell alkalmaznunk. Ami az elvek harmonizációját illeti, ezt is nagyon jónak tartjuk, mert ezek után a tagállamoknak elég méretű játékteret hagyunk a megfelelő végrehajtásra, ezért gondoljuk úgy, hogy a javaslatunk eléggé kiegyensúlyozott. Ez volt az a két pont, amit mindenképpen szerettem volna elmondani. Fox úr várja, hogy az ESIS-szel kapcsolatban hozzászóljak. Jó. Az ESIS-nél a maximális harmonizációt javasoljuk a formanyomtatvány tekintetében. A második téma az iránymutatások témája a végrehajtással kapcsolatban és a formanyomtatvány kidolgozásával és kitöltésével kapcsolatban itt a minimális harmonizációt és a maximális mozgásteret javasoljuk. Hatásvizsgálatot indítottunk el, egy független hatástanulmányt, és itt megnéztük a költségeket és a különböző tagállamokra lebontott pozitív eredményeket, úgyhogy itt most látható, hogy az európai fogyasztókra nézve minden tagállamban nagyon komoly hozzáadott értékkel járna az ESIS, ezt mutatta a hatástanulmányunk, de hát természetesen majd önök döntenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor most lezárjuk a vitát, a jelentéstevője szó. Herr Sie haben selbstverständlich völlig recht, was úrnak teljesen igaza van, ami a futamidőt illeti, teljesen világos ez, de kérdés az, hogy milyen végkövetkeztetéseket vonunk le, és hogy emiatt EU szinten nem szükséges -e egységesíteni ezt a formanyomtatványt feljegyeztem már egyébként a kérelmét, ami a biztosításokat illeti, ezt bizonyos körülmények között támogatni lehet, hiszen lehet, vannak olyan hitelek, amelyeknél szükséges a biztosítás kötése, itt igaza van, hogy esetleg a fogyasztó választhatna egy másik biztosítást, erre legyen joga, és akkor újra kell számolni a kamatlábat. Ön ezt kérte, és azt hiszem, hogy ezt elfogadhatjuk. Azt hiszem, hogy a azon is el kell gondolkodnunk, amit a bizottság az észisszel kapcsolatban mondott, ezt is számításba kell vennünk a bizottság irányában mondom, hogy a delegált jogi aktusok törlésével nem bizalmatlanságot fejezünk ki a bizottság irányában. Tudjuk, hogy ott jó szendék és szakérdelem uralkodik, ebben bízunk, de azt hiszem, hogy a jogalkotónak magának, nekünk, a parlamentnek is mindenféleképpen gondolkodnia kellene egy, ezeken a fontos kérdéseken, tehát ez nem bizalmatlanság a bizottsággal szemben, Gyakran a bizottság még rokonszenvesebb is, mint a parlament. Azt hiszem, hogy a jogalkotónak ilyen fontos pontokban mindenképpen a nyilvános átláthatóságot kell szorgalmaznia. Köszönöm, és kérem a titkárságot, hogy a határidőket illetően jelenleg nincs itt nálam a, az időkeret, vagy a határidők az IMKO ülésében. Nem tudom, hogy ezek hogyan néznek ki esetleg lesz még majd egy ülés az árnyékjelentéstevőkkel, és aztán egy határidőben is megállapodhatunk. Elnézést kérünk, egy kis technikai problémát kellett megoldanunk, a tolmácsolást sem hallottam. A probléma december 5-i szavazással van, ugyanis itt nagyon rövidek lesznek, akkor így a határidők. Az ECON ugyanis 19-én és 20-án, vagy 19-én, vagy 20-án szavaz, úgyhogy így nagyon rövid lenne a határidő. Az árnyék jelentéstevők azt kérték, hogy legyen egy kicsit több idő, és hogy Ból asszonynak, az Ekon elnökének küldjünk levelet, és kérdezzük meg, hogy esetleg nem lehetne januárban a szavazás, amikor visszatérünk a téli szünet után, és akkor így mi is később szavaznánk. Na, a? Most nem csak jó magam, hanem valamennyi kolléga kérte ezt és ne, egyszerűen nem értem, hogy miért nem értik, hogy mi, miért, miért kell ennyire sietni, mikor ilyen sok a módosító. Ah, vous savez, monsieur Lechner, moi je constate... úr, azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy vannak olyan témák, amiknél időre van szükségünk, és akkor egy kicsit ki kell tolnunk a határidőket, de vannak olyan témák, ahol sürgősen kell döntenünk, de hát megteszünk mindent, Lechner úr. Rövid észrevétel. Nem lenne gond egy listát elkészíteni plusz-minusz, plusz-minusz, és aztán szavazni, de hát nem ez a dolog értelme.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 Alors, chers collègues, nous sommes... Kedves kollégák, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztossal, Michel Bárnyével beszélgethetünk ma. Nagyon fontos témát fog bemutatni nekünk, utána pedig vitára kerül sor. Az Európai Bizottság 2011-2012-es munkaprogramjáról fogunk most eszmét cserélni, minden olyan szövegről és minden olyan témáról, ami nagyon fontos mind a belső piac számára, mint pedig minden európai polgár számára. Körülbelül 20 percre adok szót a biztos úrnak. Parancsoljon, biztos úr! Merci, madame la présidente. Elnök asszony, köszönöm a szót, mindenkit szeretettel üdvözlök. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek a szakbizottságban köszönöm a lehetőséget, hogy itt a táblázatban szereplő témákról hozzászólhatok. A táblázat tulajdonképpen a jogalkotási tevékenységünket tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy politikai szinten milyen célkitűzéseink vannak. Nagyon örülök, hogy itt politikus hölgyekkel, urakkal vitázhatok a mai napon. Olyan szövegekről van szó, amelyekkel önök is dolgoznak, mint koordinátor, árnyékjelentéstevő vagy jelentéstevő. Itt természetesen a politikai perspektívákat fogjuk figyelembe venni. Nem szeretnék nagyon kitérni arra, hogy milyen mélységes válságban vagyunk, a válság létezik, sőt nem is válságról, hanem válságokról kell beszélnünk, hiszen gazdasági válság, pénzügyi válság, adósságválság és társadalmi válság egyaránt megjelenik most tehát egy általános jellegű válsághelyzetet kell most megoldanunk. Ráadásul mindezekhez a válságokhoz még egy bizalmi válság is hozzáadódik a polgárok részéről. Ebben a kontextusban az európai vezetőknek, a politikai vezetőknek sürgősséggel végre kell hajtaniuk mindazt, amit megígértek többek között az október 26-i tanácsülésen tehát az adósság válságnak és a gazdasági válságnak véget kell vetni, a gazdasági fejlődést pedig újra kell indítani. Ezt várják tőlünk az európai polgárok. Mi vagyunk az európai közhatalmak, tehát nekünk kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsünk, és hogy a gazdasági fejlődés újrainduljon. Elnök asszony, Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a szakbizottságnak, nagyon jól ismerem ezt a szakbizottságot. Köszönöm tehát az eddigi munkát, ugyanis a Single Market Act tekintetében nagyon sok mindent tettek önök is, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó eszköz számunkra. Ez minden európai célkitűzést nem fog önmagában megoldani, de azok a jelentések, amelyeket többek között Mario Monti elkészített és bemutatott már mutatják, hogy az európai tagállamok igenis lépni kívánnak, igenis hatékonyabbak akarnak lenni szükségünk van minden olyan stratégiára a közhatalmaktól, az európai vállalatoktól, a régiók, illetve a helyi önkormányzatok szintjén, amik lehetővé teszik a válság megoldását. Tehát együttesen és minden szinten fel kell lépnünk, közös platformot kell kialakítanunk a válság megoldására. A Single Market Act nagyon fontos ebből a szempontból, és még egyszer köszönöm a szakbizottság munkáját. 12 prioritást állapítottunk meg, és ezeket mind még az év vége előtt konkrét kezdeményezésé fogjuk átalakítani, kivéve egyet, mert van itt egy olyan téma, ahol jogi kérdéseket meg kell még oldanunk, ezt Néli Krősz fogja majd bemutatni önöknek. Itt az elektronikus aláírásról van szó, itt még némi időre van szükségünk, de ezt biztos kollégám felkarolja majd ezt a témát. Engedjék meg, hogy három prioritásról beszéljek majd, a Single Market Act tekintetében pedig szeretném elmondani, hogy ezt a 12 javaslatot minél hamarabb nyilvánosságra fogjuk hozni. Nagyon fontos, hogy a lehető leggyorsabban, komolyan meg, meg lehessen vizsgálni majd ezeket a javaslatokat, mind az Európai Parlamentben, mind pedig a miniszterek tanácsában, és remélem, hogy ez gyorsan elfogadásra kerül majd. Remélem, hogy néhány hét múlva visszatérhetek ide az önök szakbizottsága elé, mondjuk valamikor a jövő év elején, hogy megnyissuk a Single Market Act második fázisát, és akkor valószínűleg majd tíz új javaslatról, tíz kezdeményezésről, vagyis elnézést, 12 új kezdeményezésről esik majd szó, amelyeket 2012-ben kell végrehajtani. Munkatársaimmal és a többi biztossal már dolgozunk azon, hogy a Single Market Act második fázisa, a 12 új célkitűzés hogyan valósul majd meg. Ezzel kapcsolatban is természetesen mindig várjuk az önök hozzászólásait és javaslatait. Mint a bevezetőmben elmondtam, három témára szeretnék összpontosítani, a szolgáltatásokra, az elektronikus kereskedelemre, illetve a közbeszerzésekre. Először is nézzük a szolgáltatásokat. Nagyon fontos, hogy intelligens és kemény szolgáltatási politikát indítsunk el. Egy kicsit tartok attól, amit ideológikus módon megfogalmazva úgy szoktunk emlegetni, hogy mielőtt elfogadnánk a szolgáltatási irányelvet, már az előtt a dereglementációt egy kicsit tovább kellene vinni de én nem szeretném elfelejteni mindazt a munkát, amit Gebhardt képviselő és többen elvégeztek, Schwab kolléga is ebben a témában. Úgyhogy amit önök kérhetnek a bizottságtól az az, hogy először is ezt az irányelvet maximálisan ültessék át és hajtsák végre a tagállamok. De egyelőre még nem itt tartunk, úgyhogy egyelőre csak annyit tehetek, hogy ígéretet teszek, hogy az egyablakos rendszer minden tagállamban működjön, és minden régióban működjön, tehát legalább egy ilyen egységes ablak működjön, és hogy minden irányelvet végrehajtsanak a tagállamok. Ezt tudom ígérni. Most éppen a harmadik postai irányelv hatékony és megfelelő átültetésével foglalkozunk, illetve ennek a végrehajtásával is úgy döntöttem, hogy egy felhasználói munkacsoportot is létrehozok a postai irányelvvel kapcsolatban. Ezt az ülést egyébként én fogom majd elnökölni néhány napon belül és ez a felhasználók munkacsoportja biztosítja majd, hogy a megfelelő végrehajtást elérjük a postai irányelv esetében. A szolgáltatásoknál nagyon fontosak a tesztek, a felülvizsgálatok és a hatékonyság vizsgálata. És azt is meg kell néznünk, hogy a végrehajtás nem fogja-e akadályozni más szövegek végrehajtását, mondjuk az elkereskedelemről szóló irányelv végrehajtását igen ambiciózus egyébként a stratégiánk a kölcsönös felülvizsgálattal kapcsolatban számítok a tagállamok köztisztviselőivel az elmúlt másfél évben nagyon sok mindegyikivel találkoztam, még Letország és Málta van hátra, és akkor minden nemzeti köztisztviselő képviseletével találkoztam, akik a szolgáltatási irányelvben érintettek. A szolgáltatásoknál a harmadik nagyon fontos pont, a diplomák és képesítések elismerése. Erről a kölcsönös elismerésről az elmúlt héten a plenáris ülésen igen hosszan vitáztak. Modernizálnunk kell ezt a rendszert, és így is hozzá kell járulnunk Európa versenyképességének növeléséhez. Nagyobb mobilitást kell megvalósítanunk számos szakma esetében, és azt is elmondtam, hogy hogyan tudjuk majd a kölcsönös elfogadásról, illetve az automatikus elfogadásra szóló irányelvet maximálisan kihasználni. Ezt teljesen egyértelműen kimondhatjuk, hogy a tagállamokban jelenleg nem megfelelő a szabályozás bizonyos szakmák kapcsolatos végzettségek elfogadásánál így nem tudjuk kihasználni a megfelelő lehetőségeket. Barroso elnök úrral is beszéltünk már arról, hogy először egy belső vitát, illetve utána természetesen egy nyílt vitát is le kellene folytatnunk a szolgáltatások és az ipar kapcsolatáról. Barroso elnök úr az Európai Tanácsban előadást tartott arról, hogy milyen kapcsolat áll fent a szolgáltatások és az ipar között, hiszen megvan az ipari alap, és ehhez kapcsolódnak a szolgáltatások. Itt tulajdonképpen körülbelül ugyanannyi munkahelyről van szó az iparban, mint az iparral kapcsolatos szolgáltatások piacán. ezért a valódi gazdaságpolitikát és a valódi gazdaság élénkítést csak úgy tudjuk elérni, hogyha megtartjuk az ipari munkahelyeket is itt Európán belül, és hogyha arra törekszünk, hogy Európa ne csak importált termékek szolgáltatásaival foglalkozzon, tehát hogy maradjon termelés, ipari termelés itt Európában is. Tajani kollégám foglalkozik ezzel a kérdéssel, és elmondta, hogy melyek azok a kulcsfontosságú jövőbeli technológiák, többek között az energia területén, amelyeket használnunk kell. Hogyha nem folytatunk proaktív politikát az innováció, a beruházás és a kutatás területén, akkor le fogunk maradni, és csak és kizárólag kínai és amerikai termékeket fogjuk fogyasztani on peut... Azt hiszem, hogy amikor szolgáltatásról beszélünk, akkor össze kell kötni az ipari szolgáltatásokat, és az, hogy létezik vagy nem létezik, ez az ipar maga. A szolgáltatások esetében Koradzabilt asszony jelentésének sorrendjével fog haladni, például a nem méltányos gyakorlatok tekintetében. Nemzeti szinten megfelelő rendszer van már, a nem tisztességes verseny ellen remélem, hogy 2012 során már konkrét javaslatokat tudok megfogalmazni. Más fontok is vannak, most egyet emelnék ki, a kommunikáció. Erről már beszéltünk, az online játékok, a Krotyman jelentés tökéletesen megfelel a célnak, és dolgozom azon az akcióterven, amelynek célja előre lépni a kiskorúak védelmében, a spor tisztassága érdekében, a függőség ellen, hogy megfelelő védelem legyen ezen a piacon. Az első jelentés lehetővé teszi, hogy tovább lépjünk júniusban, szabályok jelenjenek meg mint mondtam, az Európai Parlament előtt lépésenként szeretnék eljárni, de eléggé voluntarista vagyok itt. Szeretném, hogyha a parlament és a bizottság előrelépne. Második fejezet, amit szeretnék rátérni, az elektronikus kereskedelem. Tudom, hogy az önök szakbizottsága mennyire ö, milyen foglalkozik ezzel a fogyasztóvédelemmel és a határon átnyúló ö, kereskedelemmel. 2010-2011-ben alig 9% az európai polgároknak vásárol a határon túl. Ez óriási piac, óriási potenciálja van. Közleményt fogok bemutatni erről, és itt is az Arias Echevarria csoport munkájára fogok ö, támaszkodni. Krőszasszonynal és ö, más ö, kollégákkal ö, megpróbálunk ö, előre ö, lépni az online szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az elektronikus ö, kereskedelem a, az irányelv modernizációját teszi szükségessé. szükségesé ö, szociális hálózatok vannak, ö, keresőmotorok, adminisztráció, ö, transzverzális megközelítés szükséges különböző területeken, hogy legyőzzük az elektronikus kereskedelem akadályait, a fizetés, a fogyasztóvédelem, a szállítás, a legális kínálat ellenőrzése. Minden kérdéssel a csomag fog foglalkozni a közlemény, amelynek témája az online kereskedelem. Utolsó pont, hogy nem beszéljek túl sokáig, a közbeszerzés. Abba az irányba megyünk, amelyet a szakbizottságok megfogalmazott, erre a figyel elnökök. Taravella úr lenne, ha jól értettem, a felelős ennek az ügynek, ez egy globális csomag lenne, az év vége elő talán december közepén készülök bemutatni. Hát ezt még fenntartással mondom, nem tudom, hogy a bizottság hogyan halad, és milyen lesz a jóváhagyás. Ez a közbeszerzés szabályait átszabna, egyszerűsíteni a koncesziókra kihegyezve. Ez kölcsönösséget eredményezne a közbeszerzésekkel kapcsolatban, a GPA-re gondolok. Most pedig Magáról a közbeszerzésről szólnék. Jó lenne egyszerűsíteni az eljárást az előzetes megjelentetéssel, a dokumentációs, dokumentáció drasztikus csökkentésével. Sokan részt vettek az erről szóló konferencián. Elviselhetetlen egyes kisvállalkozások Sajnos a hang nem hallható. Je veux euh, simplifier drast... Újra hallható. Szeretném drasztikusan csökkenteni a dokumentációt. Helyettesíteni lehet a vállalkozók nyilatkozatával. Csak a nyertestől kérhetnének megfelelő tanúsítványokat szeretnénk, hogyha egyszerűsödne a digitalizációval kapcsolatban is a közbeszerzés elektronikus legyen, és ne papír alapú. Nos, ezek az intézkedések azt célozzák, hogy az adminisztratív teher csökkenjen. Ezt mondom a azok szempontjából, akik kiírják, de azok is, akik megpályázzák ezt a pályáz, ezeket a pályázatokat. Legyen átlátható a pályázat, és egyszerű, főleg a KKV-kra gondolok. Ezt azért is mondom itt a parlament előtt, mert mikor először meghallgattak, akkor elmondtam, hogy egyik ambícióm, de ezért nem érhetem el, az, hogy a KKV-k úgy érezzék, hogy az a nagy piac az ő érdekükben van, és nem csak a nagyok érdekében. Szeretnénk betiltani egyes aránytalan követelményeket, amelyeket a gazdasági élet szereplőjékkel szenvedjenek anyagi téren. nem csak a forgalom határozza meg, hogy képes-e egy bizonyos feladatot ellátni adott vállalkozás. tudunk megkönnyíteni a pályázatokhoz való hozzájutást a kisebb vállalkozások számára. A szakbizottságuk nagyon odafigyel a társadalmi célok elérésére. Ez is szerepel majd a javaslatomban. A társadalmi beillesztés és az innováció. Az administratív teher csökkentése a cél egyrészt. Tudom, hogy nem lesz könnyű ezt megvalósítani, hiszen volt nyilvános meghallgatás azon gondolkozunk, hogyan lehetne a life cycle costot, az életciklus költséget felbecsülni a közbeszerzés során és a kiíró szervezet hogyan vegye figyelembe a gyártási eljárást. Pénteken volt egy konferencia, amely nagy sikert hozott itt Brüsszelben ezer részvelővel 9-től 18 óráig tartott több parlamenti képviselő is részt vett a konferencián. A ö, vállalatok ö, számára a közvetlenül egyszerűsítése, mint kiderült, ö, egyfajta nyitást jelent. Az innovációt is fogjuk támogatni, mert új közbeszerzési eljárással. Még egy szó a koncesziókról. Ez konkrét akció és azonnali akció. Ez a ö, növekedés potenciálját jelzi. Tudom, hogy még fenntartások, aggályok vannak ezzel kapcsolatban. Szeretnénk hozzájárulni, hogy új gazdasági lehetőségek nyíljanak meg az európai gazdasági szereplők előtt. A koncessziós piac már is jelentős egyes ágazatokban. 50% a szárgaltatásoknak, például a hulladék ágazatban koncepciós alapú. Franciaországban összesen több mint tízezer koncesszió van, ezek összeértéke 80 milliárd euró. Kedves képviselő hölgyek, urak, nem szeretnék egy x eljárást, vagy eljárást, vagy eszközt létrehozni. De ennek nincsen európai szabályozása olyan szövetséges, ami a gazdasági élet szereplőit segíti, ami átláthatóbbá, biztonságosabbá tenni a rendszert, az önkormányzatoknak nagyobb mozgásteret biztosítana, és a kis és közép vállalatok jobb boldogulását szolgálja. Nem új szabályok szükségesek, hanem konkretizálni a szerződésből adódó kötelezettségeket legyen világosabb a helyzet, legyen kisebb a jogbizonytalanság, a korrupció, illetve a jog rossz felhasználása. Végezetül egy szó a harmadik részről, amelyet ne a bizottság kell dolgozzék, hatásomány szükséges, a nemzetközi közbeszerzésekre gondolok itt nem méltányos a verseny egyes tekintetekben. Látjuk, hogy egyes államok bezárják a piacokat a vállalataink előtt. Az amerikaiak például nem régen még, vagy 20 állam közbeszerzési pályázatai zárva voltak előttünk nem arról szól, hogy be kell zárjuk a mieinket, hanem legyen megfelelő eszközünk, hogy ösztönözők, kényszerítsük őket, hogy ők nyissák meg méltányos módon a piacokat. Nem protekcionizmusról van szó, csak szeretnénk, hogy mások ne legyenek protekcionisták. Karel de Gütt kollégámmal készítettünk egy rendelettervezetet, egyszerű, világos eszköz lenne, ami jogi biztonságot adna vásárlóinknak, a gazdasági élet szereplőinek. Nos, elnök azt mondja, hogy szerettem volna mondani a rendelkezésemre álló időben. A dinamikát fel kell, fenn kell tartani az egységes piaci aktus által biztosított dinamikát. Globális koherencia tapasztalhat, tapasztalható, a valós gazdaság működését szolgálja. Mm. A verseny gazdaság szociális része is fontos. Itt minden jelzőn hangsúly van. Az egységes piac 20. születésnapjára is gondolni kell. Nem szeretném, hogyha ez nosztalgikus vagy melankólikus lenne a válság miatt, legyen dinamikus. A Single Market Act az egyik módja annak, hogy világosan megnézzük, milyen utat jártunk be, az egységes piac milyen utat járt be, mik a hiányosságok, mik az akadályok, személyesítsük meg azt, amit sikerült elérni. Krakóban emberekről is beszélünk, akik sikereket vagy kudarcokat éltek meg, akik nem tudtak egy másik országgal kereskedni például. Szeretném, hogyha az emberi arcot megtartanánk, amikor a problémákról tárgyalunk. Talán ez a célja annak a hétnek, amit az Európai Parlamenttel szeretnénk és más partnerekkel megrendezni 2012. októberében. Szeretnénk megmutatni, milyen előrehaladás volt az utóbbi 20 évben, illetve az utóbbi hónapokban a Single Market act -tel. Köszönöm szépen a figyelmüket! je me rapproche. Attention. <laughs> Merci, monsieur le commissaire. Pour... Köszönöm, biztos úr hogy ilyen szenvedélyesen bemutatta ezt a programot, és a 2012-es év bizonyosan sok munkával lesz megterhelve. Ez nem egy nosztalgikus év, hanem egy olyan év, amikor minden európai intézmény együtt él majd a versenyképes piacgazdaság keretében, annak érdekében, hogy a növekedést szorgalmazzuk. Azonnal meg is adom a szót az elnök úrnak, akinek gyorsan el kell majd mennie. Két kérdése van, amelyek nagyon pertinensek, mint mindig. Köszönöm szépen, Bernadett. Elnézést kérek Barnier úrtól, hogy nem voltam itt, és nem tudtam személyesen üdvözölni. Az utolsó pont, amit elmondott, pontosan kapcsolatban áll azzal, ami a feladatom volt, és amiért nem voltam itt, mert a tengeren túli együttműködést szeretnénk jövő héten előkészíteni, és így a transatlanti párbeszéd miatt nem voltam itt, és ott egészen pontosan a közbeszerzésről volt szó, és így a Transatlanti Gazdasági Tanács is foglalkozik ezzel a témával, úgyhogy szeretnék néhány megjegyzést tenni általánosságban. Először is nagyon fontos a bizottság programja, nagyon örülünk ennek, igazából nagyon nagy meglepetések nem voltak, de azért volt néhány, annak ellenére, hogy nagyon szorosan működünk együtt. Lesz nagyon sok gazdasági jellegű karácsonyi ajándék, amit majd karácsonykor bonthatunk fel, és ismerhetünk meg, és ezzel kapcsolatban nekünk is nagyon sok munkánk lesz. Ami a mi jövőbeli munkánkat illeti, azzal kapcsolatban tett egy javaslatot, azzal kapcsolatban, hogy a Single Market Act második fázisában hogyan kell majd együttműködnünk. Gondolom, hogy a koordinátorok ezt figyelembe is veszik majd a jövőbeli munkaterv kidolgozásában. Teljes mértékben egyetértek önnel abban, hogy emberi arcot kell adni az egységes piacnak. Ez többször elhangzott már, hogy ez nem egy bürokratikus jellegű szabály tömeg, hanem ez egy húsvér emberekre vonatkozó kezdeményezés ami a polgárok 20 legfőbb aggáját illeti. Mi is készítettünk erről jelentést, és reméljük, hogy más szakbizottságok is megteszik majd ezt, illetve javaslatot is tesznek, hogy hogyan tudjuk ezeket az aggályokat megoldani. Úgyhogy mi ezt a dokumentumot fogjuk majd elküldeni önöknek, és gondolom, hogy ezt felül is fogják vizsgálni. Ezek közül, az aggályok közül természetesen nem minden az ön illetékességi körébe tartozik, de vannak olyanok, amelyek igen úgyhogy más szakbizottságokat is arra fogunk majd ösztönözni, hogy foglalkozzanak a polgárok aggájaival. Elnézést kérek, hogy nem kérdéseket teszek fel, hanem megjegyzéseket mondok inkább, de gondolom, hogy a biztos úr tudja, hogy nagyon fontos az a munka is, amit a transatlanti párbeszédben folytatok, úgyhogy elnézést kérek, megyek is. Je vais prendre une première série de questions. Nézzük a kérdések első fordulóját, amire majd a biztos úr válaszol, tehát a koordinátorok, Schwab úr, Gebhardt asszony, Grodzman úr, majd Rühl asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégek, kedves Michel, először is köszönöm a beszámolót. A múlt héten a plenárison már egyes kérdések felvetődtek. Még egyszer szeretnék rámutatni arra, hogy a javaslatok fontos része mindenképpen rendelt formájában kellene, hogy megszülessen, hogy a végrehajtás gyorsan végbe menjen. Szeretném megkérdezni, hogy a közbeszerzési javaslatok hogy állnak jelenleg decemberben, a, a dokumentumban decemberre jelentették be ezeket, ez mind a három javaslatra vonatkozik, mind a hármat megkapjuk decemberben, és itt van még az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos irányelv. Ezt szintén nagy türelmetlenséggel várjuk, az erre irányuló javaslatot. Kérdésem, hogy mikor fog ez megszületni, és egyebekben jó lenne, hogyha a javaslatok nagy része rendelet formáját ölteni. Köszönöm. Merci, Monsieur Schwab. Adam... Köszönöm, Schwab úr. Gebhardt asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Michel Barnier-nek ezeket a nagy segítséget jelentő utalásokat. Azt hiszem, nagyon kell figyelnünk arra, hogy ami Louis Grech és Mario Monti jelentésében is szerepelt, a holisztikus megközelítés szorgalmazása, fontos, hogy ez ne vesszen el mindennapi munkánk során. Az a benyomásom, hogy kicsit széttöredezettek vagyunk, és éppen ezért figyelnünk kellene arra, hogy ez a globális belső piaci koncepció megőrződjék. Ebben az összefüggésben két kérdést szeretnék még egyszer felvetni amelyek szerepelnek a programban, de nem egészen úgy, ahogy én azt reméltem. Az egyik a kollektív keresetek témája, tudjuk, hogy itt nagyon fontos előrelépni, hiszen itt európai szinten a fogyasztók jogainak érvényesítéséről van szó, éppen ezért szükséges lenne, hogy ezen a területen elére lépjünk, egy nagy lépést tegyünk előre, és ne mindig előkészítő dokumentumokat készítsünk, hanem valódi előrelépés történjék. A második téma tulajdonképpen egy csalódás. Van már egy dokumentumunk, hozzáférési jog a polgárok részéről a banki folyószámlához. Több millió polgár van, akiknek nincsen bankszámlájuk, noha szeretnének bankszámlát, és nehézségeik vannak ennek során. Kérdés, hogy lesz-e jogalkotási szöveg, vagy csupán egy ajánlást, ajánlás lett ebből. Azt hiszem, hogy itt erőteljesebben előre kellene lépnünk, és szeretném tudni, hogy ön hogyan akar a jövőben eljárni ezzel a témával kapcsolatban. Az IMKO szakbizottságban számunkra ez egy nagyon fontos pont, ezzel kapcsolatban szeretnénk előrelépni. Merci. Madame... Köszönöm, Rüle asszony következik. Elnézést, Kreutzmann úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Barnier biztos úr. Három észrevételem ilyen lenne. Először is teljes mértékben támogatom megközelítését, mely szerint Európa számára fontos az európai ipari szabványok megtartása. A szolgáltatások ugyanis csak akkor működnek, hogyha ezek ipar közeli szolgáltatások, és éppen ezért fontos, hogy mindent megtegyünk azért, hogy az európai vállalatok versenyképességét a világpiacon, nyomatékosan hangsúlyozom, a világpiacon ö, biztosítsuk. Tehát ezt mindenképpen meg kell tennünk. A második megjegyzés a KKV-kra vonatkozóan, ami a pályázatokat, közbeszerzési pályázatokat illeti ezeket a javaslatokat üdvözöljük, és jó, hogy a küszöbértékeket nem emelik, ezek már amúgy is túl magasak, mindig újra megállapítjuk ezt. Nagyon kevés a határokon átnyúló ajánlat, és hogyha a küszöbértékeket emelnénk, akkor még kevesebb ajánlat lenne. Azt hiszem, hogy a tagállamok is érdekeltek ebben, nem akarják a monopóliumaikat fenntartani, az eddigi küszöbértékek beváltak, és a harmadik megjegyzésem az online szerencsejátékok vonatkozásában cselekvési tervet akar benyújtani a bizottság. A szakbizottság túlnyomó többséggel 30 igen, egy nem szavazattal amellett foglalt állást, hogy a bizottság lépjen akcióba, és túlnyomó többséget szerzett ez az elképzelés a plenárison is. Tehát jó lenne, ha ambiciózus javaslatot nyújtanának be, amely win-win helyzetet teremtene a tagállamok számára is, hiszen nagyon nagy a hajlandóság azt illetően, hogy a parlament támogassa a bizottságot ez irányú javaslataiban. Köszönöm. Merci, Monsieur Grossman. Madame... Köszönöm, Kreuzmann úr, mondja az áldok, Rüle asszony. Rövidre kell fognom, mert félkor nekem is el kell mennem. Két dologra szeretnék rámutatni. Üdvözlöm a programját, azt mondta, hogy a kölcsönös elismerés modernizálásánál a szabályozott szakmákra nagyobb figyelmet kellene fordítani. Alapvetően üdvözlöm ezt, csak szeretnék rámutatni arra, hogy a tagállamokban már így is vannak nehézségek, különösen a KKV körében. Az az aggodalom áll fenn, hogy a szabályozott szakmák kapcsán nehézségek merülhetnének fel a duális képzést, illetően és nem hiszem, hogy önök ezt célozzák. Szeretném csak arra felhívni a figyelmüket, hogy nyugtalanság uralkodik ezen elképzelést, illetően és éppen ezért ezt tisztázni kellene. Egy második megjegyzés, örömmel láttam, hogy az elektronikus közbeszerzés témájával is foglalkoznak, de sajnálom, hogy elfordultak a közbeszerzés reformjától egyebekben, és 2012 első negyedévben, negyedévében lesz csak egy közlemény erről. A közbeszerzés korszerűsítésére, illetve az elektronikus közbeszerzés korszerűsítésére együtt kellene, hogy sor kerüljön. Ez pedig nagyon sürgető ügy. Köszönöm. Madame Rühle, Monsieur... Köszönöm, Rühle asszony. Biztos úr válaszol majd a kérdések első fordulójára, és aztán nagyon sokan kértek még szót, mindenkinek egy percben adok szót, hogy a biztos úr mindenkinek tudjon válaszolni. Biztos úr, öni a szó. Merci, Madame la Présidente. Elnök asszony, köszönöm szépen. Természetesen értem, hogy Malcolm Harbornak miért kellett elmennie, de azért szeretném pontosítani, többször elmondtam már a véleményemet, ami gondolom az önök véleménye is. A Single marketeknek két fontos jellemvonása van. Először is ez egy kollektív jellegű megközelítés, és körülbelül tíz biztos foglalkozik ezzel. Tehát ez egy rendkívül átfogó jellegű eszköz, Gephardt asszony, ezt önnek is mondom, ami a belső piac egészét megpróbálja fejleszteni. Az IMCO nyilván ezekkel a koherenciákkal foglalkozik, de vannak más szakbizottságok is, amelyek foglalkoznak ezzel, mivel hogy a bizottságnál nálunk is tíz személy illetékessége ez a téma. Ez is mutatja, hogy mennyire átfogó dologról van szó a Single Market esetében. Minden egyes szakbizottságnak és az Európai Bizottságban minden egyes biztosnak együtt kell működnie a miniszterek tanácsával. A második nagyon fontos dolog az ongoing process, tehát ez egy folyamat. A második fázisba lépünk majd át, itt lehet szó törvényekről, lehet szó európai szinten irányelvekről vagy rendeletekről, de most már azon kell gondolkodnunk, hogy ez a folyamatban lévő eljárás, ami a Single Market Act, hogyan folytatódik majd a jövőben. Maga a szöveg az év végére várható, nagyon örülök ennek, de azért aggájaim is vannak, mert nagyon sok minden változik most is. Andreas Schwabnak azt szeretném elmondani, hogy egy kicsit progresszívabb megközelítést kell majd alkalmaznunk. Ami az elmúlt napokat illeti, azt már el tudom mondani, a közbeszerzésekkel kapcsolatban, hogy ott három fontos elem lesz, az egyszerűsítés, a belső piaci szabályok figyelembevétele, a koncesziók, és ami pedig a nemzetközi helyzetet illeti december 20-ára várjuk a megfelelő szöveget. A GPA piac és a viszonosság kérdésében úgy döntöttünk néhány nappal ezelőtt, hogy Degücht úrhoz tartozik majd ez a téma. Ez lesz az első, amivel foglalkozik, és utána következik a többi téma sorjában. A bizottságnál remélem, hogy nem fog összetorlódni a sok feladat, annak érdekében, hogy minden látható legyen, azért néhány napos eltolást, vezettünk be az e-kereskedelemmel kapcsolatos szöveg nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, tehát december 20-án lesz egy csomag, de hogyha mindent egybe mutatunk be, akkor kevésbé fognak ezekre odafigyelni, úgyhogy az e-kereskedelmet átvittük januárra, megkérdezem majd a kollégákat, hogy egyetértenek ezzel. Én mindenképpen azt fogom javasolni, hogy több figyelem követi majd az elkereskedelmet, hogyha ezt külön januárban mutatjuk be Andrea Schwabbal egyetértek, és tudom, hogy a tanács is ugyanígy vélekedik erről. Vagyis egy nemzetközi rendeletről van szó, mint mondtam, de Gükt kollégám foglalkozik majd ezzel, úgyhogy a, a GPA hozzá kerül majd át, én pedig a pénzügyi regulációval foglalkozom majd. Ezt tudom András Schwabnak elmondani. Gebhardt asszony a globális megközelítésről beszélt, úgy vélem, hogy itt egy kettős fragmentációt kell megállítanunk. Tehát először is a teljes javaslatnak koherensnek kell maradnia, a Single Market Act egységes kell, hogy maradjon, és ez nem eshet szét kisebb részekre. Ezt évről évre így kell majd megszerveznünk. Amikor folyamatosan megjelennek az új javaslatok, amikor a második etap elkövetkezik, akkor is mindenképpen az egységességre kell törekednünk. A másik egységesség az az egységesség az Európai Unión belül. Tehát semmilyen töredezettséget nem engedhetünk meg, a belső piaccal kapcsolatban. Vannak EU-s ország, vannak eurós országok, vannak nem eurós országok, de ennek ellenére egységesnek kell lennünk a kormányzás területén illetve a gazdasági és költségvetési politikák irányításának területén. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyelőre még ugye nem tagjai az eurózónának, amikor kívánnak és tudnak majd belépnek, de a belső piac mind a 27 tagállamra vonatkozik. Tehát függetlenül attól, hogy Berlinben, Londonban vagy Párizsban vagyunk, és honnan irányítjuk a tőkénket, a belső piac egységes. Egységesek az előrelépések, és egységesek a szabályok is az egész belső piacra nézve. Ami a pénzügyi szolgáltatások belső piacát illeti, ez ugye még nem létezik, de szeretnénk ezt is létrehozni, ez az én illetékeségi körömbe tartozik, itt is minden elaprózódást szeretnék megszüntetni. Ami a közös panaszokat illeti a fogyasztóknál, az egyik fontos irányelv, amit szeretnék megemlíteni, ez szintén benne van a Single Market Act-ben, ez az alternatív vitarendezési mód. John Daly foglalkozik ezzel majd a hónap végén. Reding asszony és Ámonia biztosok szintén foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel méghozzá nagyon aktívan. Most nem tudom konkrétan megmondani, hogy a szövegek mikor készülnek el, de ezek időben megszületnek majd. Az alapbank számlákkal kapcsolatban ismerem a problémákat, Barozó elnökkel azt a döntést hoztuk, hogy a szerződések tekintetében adunk még egy esélyt. Azt is elmondtam a bankoknak, hogy amennyiben nincsen előrelépés a, a tagállamok voluntarista politikájának gyümölcseként, akkor a bizottság fel fog lépni. Japárt asszony az óra ketyeg, és amennyiben ezekkel a bankszámlákkal kapcsolatban nem születik döntés tudom, hogy 30 millió embert illet ez, és ebből 7 milliónak megtagadták, hogy ilyen alapbankszámlát nyissanak. Ez tényleg elfogadhatatlan, amennyiben tagállami szinten ezt nem lehet megoldani, akkor fellép majd a bizottság, hiszen ezek olyan alapszolgáltatások, amelyeket biztosítanunk kell. Amennyiben a tagállamok nem lépnek előre, akkor a 2012-es év ele, végéig, elnézést, a 2012-es év végéig megszületik majd a bizottsági javaslat ezzel kapcsolatban. Ami pedig a banki költségek átláthatóságát illeti, itt mindenképpen ragaszkodunk a jelenlegi menetrendhez. Vannak olyan megmagyarázhatatlan költségek, amelyeket néha kifizettetnek a bankok az ügyfeleikkel, például a bankkártyával kapcsolatos díjak. Itt egyértelmű átláthatóságot kértem, és megfelelő szerződést kértem. Itt is telik az idő, telik az idő, és eléggé csalódott vagyok a bankok válaszai miatt, ezért nem fogunk várakozni, és 2012-ben rendeletet dolgozunk majd ki ezzel kapcsolatban is. A következő fontos téma a bankszámlák átvihetősége. Itt is előrelépést ígérhetek. Gebhardt asszony, értem a türelmetlenségét, de most éppen elmondtam, hogy mennyi időre van szükségünk, ezeknek a munkáknak az elvégzésére, próbálunk gyorsan dolgozni, és amennyiben a tagállamok részéről és a banki ágazat részéről nem kapunk megfelelő válaszokat, akkor lépni fogunk. Jürgen Kreutzmann. Olyas valamire mutatott rá, amit én is elmondtam, a szolgáltatások és az ipar kapcsolatában, csak hát ehhez azért kell, hogy legyen erős iparunk. Nagyon sok tagállam szinte lemondott teljes ipari tevékenységéről azok a tagállamok, amelyek csak a szolgáltatásokra koncentrálnak, és a termékeket import útján szerzik be, és nem tartottak meg valamilyen ipari termelési bázist, ezek az országok a leginkább eladósodott országok. Ez azt hiszem olyan lecke, amit a válságból meg kellene tanulnunk. Tehát nincsen hatékony gazdaság erős ipar nélkül. Nincsen. A Single Market Act minden egyes intézkedésének az a lényege, hogy a vállalkozásokat segítse, többek között az ipari vállalkozásokat segítse. Krajcman úrnak üzenem, hogy csak a szociális szolgáltatásoknál szeretnénk a küszöbértékeket emelni, sehol máshol nem. Végezetül pedig megerősítem, hogy a néhány nappal ezelőtti Strasburgi vitát követve dolgozom a cselekvési terven. Rüle asszony. a szabályozott szakmákkal kapcsolatban szólt hozzá, de hát ön is ott volt a vitán, nem arról van szó, hogy hány ilyen szabályozott foglalkozás legyen, nem ezzel van a probléma, hanem inkább az, hogy országról országra kellene elvégezni a vizsgálatokat. Portugália részéről a portugál miniszter elmondta, hogy 15 szakma esetében egyszerűsíteni szeretnék a szabályokat, és szeretnék megszüntetni az indokolatlan akadályokat. Mi is el fogunk gondolkozni ezeken a szakmákkal kapcsolatban, és megfelelő ajánlásokat adunk majd az érintett tagállamoknak, tehát mindig tagállamról tagállamra kell megvizsgálni a helyzetet. Rüle asszonynak azt szeretném még elmondani, hogy az elektronikus piacban igenis hiszek, és ez része a globális csomagunknak felügyeljük ezt a kérdést, illetve egy közleményre is számíthatnak amely elmondja majd, hogy a tagállamoknál az e-közbeszerzésnek hogyan kell működnie. Ez mindenképpen fontos pont a közbeszerzési csomagban, ezt egy kicsit később fogjuk majd kidolgozni, meg lesz a közlemény, meg lesz a follow-up, és figyelembe vesszük a tagállamok bevált eljárásait is. Monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon röviden, mert nem kap mindenki, szóval szeretném felhívni a felhívni a figyelmet a banki alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésre a bizonytalanság időszakában. Így lehet egyes polgárokat megnyugtatni, azokat, akik legsérülékenyebbek, akik a ö, belső piacra így vonhatók be. Most megadom a szót egy perc erejéig, utána a biztos úrnak legyen ide válaszolni. Van de Kampur Anát Irigoyen Perez asszony. Három kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne. Az első a következő. Hogyha optimalizáljuk teljesen a belső piacot, akkor legalább 10% növekedés lenne Európában. Mi az összefüggés az új szabályozás, és eh, a jelenlegi szabályok végrehajtása között elég idő van -e, és eh, elég személy áll-e rendelkezésre ehhez? Második kérdés, eh, a szellemi tulajdonról nincsen javaslat. Több ügy is van az ön és más biztosok íróasztalán. 2012-ben miért nem kapunk szabályt a szellemi tulajdonról? Legalább egy és egy javaslatot részéről. Köszönöm. Tack så mycket, herr kommissionär. Jag tänker prata på svenska och ta upp... Ha szabad, akkor szeretnék svédül kérdezni olyan témáról, ami még nem merült fel ma jövőre, a másik negyed évben a bizottság az európai fogyasztói agendát fogja elénk bocsájtani. Ezzel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Társadalmainkban nagyon sok a reklám. A gyerekeket is megcélozzák média, internet, stb. révén. Ez az aspektus is be akarja venni a bizottság. Második, a ö, az alkohol reklám, a szociális médiák erről sokat beszélnek. A gyerekek is hozzájuthat ehhez. Alkohol stratégia kell, az alkohol reklámmal kapcsolatos eljárás legyen prioritás. A kérdésem a következő, ez is szerepel a programjában, az alkohol reklám? A fogyasztói szervezetek részt kell vegyenek ebben a folyamatban. Remélem, így is fog történni. Maria Irigoye következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Egyetértek azzal, amit mondott az elején. Vissza kell állítani a bizalmat, és főleg ö, úgy kell eljárni, ahogy azt megígértük. A javaslatban, a 2012-es munkaterben nincsen szabályjavaslat a szolidáris beruházási eszközökre. 12 prioritásról beszélünk az egységes piac intézkedés csomagban, mely a bizalmat hivatott erősíteni. Ez nagyon sürgős a jelenlegi gazdasági helyzetben. Biztos úr, mikor tervezi bemutatni az európai keretet ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Még néhány kérdés, hogy a biztos úr válaszol. Korazabit asszony. Biztos úr, Köszönöm szépen elkötelezettségét, és azt, amit a plenárison, illetve ma is mondott a digitális piacsal kapcsolatban szólt olyan akciókról, amelyeket tervez. A kérdésem így hangzik, mit fog tenni, hogy a tagállamok vonakodását, a protekcionizmust legyőzze? a fizikai javak és digitális javak egyformán kell tudjanak közleteni. Mm, szerzői jogdíja kérdése ez. Örülök, hogy szólt arról, mit tervez a tisztességtelen piaci versennyel szemben. Így hangzik a kérdésem, hol áll a kereskedelmi akcióterv? Ez szerepelt a jelentésben a piacról, és témája az egységes piaci intézkedés csomagnak is. A dialógus folyik. Fontos lenne biztosul, biztos úr tartani az ütemet és folytatni a munkát jövőre. Májer úr. Köszönöm szépen, biztos úr. Talán projektjét, illetően amelyet messze menően támogatok, mindig előre bocsájtja, hogy itt van a belső piac a négy alapszabadság, de még nem működik, és ezért van szükségünk egyre másra. De még hozzájön ehhez, ezelőtt, besz- ezelőtt beszéltünk erről, amikor ön még nem volt itt, hogy mindig újra és újra, és gyakran már a kezdetektől fogva hiányzik az átültetés és a végrehajtás azt illetően, amit elhatároztunk. Tehát nincs értelme, hogyha például az alternatív vitarendezés vagy a kollektív keresetnél van irányelvünk, hogyha ezek nem működnek és nem kerülnek alkalmazásra. A második dolog arra is figyelnünk kell, hogy az Európai Parlament a három intézmény szervezetében nem tud egyedül ö, törvényt alkotni, hiszen a tagállamok, nem csupán a tanács, hanem a tagállami parlamentek is bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, és ez ö, Németországban világosan felismerhető ez a tendencia. Például az európai alkotmányos jogról vita zajlik Németországban, és mindig új és új ö, dolgok jönnek felszíre, azt mondják, hogy elveszik a jogainkat, kérdés az, hogy mi egyáltalán már a hatályos jog. Tehát több felvilágosításra, több tájékoztatásra van szükség a tagállamokban és az ottani jogalkotó testületek irányában, hogy mit is teszünk valójában, hogy lelkesítsük őket a munkánk iránt, és ne úgy éljék meg mindezt, hogy a nemzeti szuverenitásukat elveszítik, hiszen amit teszünk, az már elhatározott dolog, csak hogy egyedül maradunk mindezzel. Merci. Je vous demande de respecter... Köszönöm kérem hogy röviden szólnak hozzá, hogy a biztos válaszolni tudjon Antonio Correa de Campos úr. Merci, monsieur le commissaire. In... Köszönöm szépen, biztos úr. Egy perces kérdés. Miért nem lesz jövőre közlemény az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról? megígérte, hogy lesz közlemény a koncesziókról. Nagyon örülök neki. A köz közszféra és a magánszféra közszféra koncesszióról is. De ígért valamit az állami támogatásokról is. Nagyon jó, szükséges is megígért az elektronikus kereskedelemről, a közbeszerzésről, az elektronikus közbeszerzésről, az online játékokról, ezt mind elfogadjuk. Nem vagyok puritán, de elfogadom, hogy ezt is szabályozni kell. De amikor szociális ö, versenyképes gazdasági gazdaságról beszél, akkor csalódom, mert el eh, nem látom az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat. Weisberger asszony. Köszönöm, biztos úr, köszönöm elnök asszony. Benné, biztos úr, nagyon sok projektjét támogattam, különösen pénzügyi területen. Egy javaslattal kritikusan állok szemben, mégpedig a szolgáltatási koncept koncesziók ez. Az a véleményem, hogy nem feltétlenül van szükségünk erre az irányelvre, és a parlament nagyon világosan kifejezte a véleményét ezzel kapcsolatban a bizottság részéről bizonyítani kell, hogy a belső piac torzulása áll fenn ezen a területen. Kérdésem, hogy egyáltalán adott ez a torzulás, hogy egy ilyen nagy potenciálja van-e a határokon átnyúló forgalomnak. Nagyon sok szerződés, amely bizalmi viszonyra épül például nálunk a víz, a hulladék területén, nagyon sok ilyen van, és a kérdés az, hogy a sok kis és középvállalat akik elmennek külföldre. Nagyon sok szerződés hosszú távú. Például itt egy hídépítése nem három évbe, hanem öt-tíz évbe is kerül akár. És az a véleményem, hogy itt nincs feltétlenül szükség európai irányelvre, ez még több bürokráciát teremt. A korrupció leküzdése más módon is elérhető lenne, nem feltétlenül ezen irányelv révén. Köszönöm. Barbara Weiler. Barbara Weiler. Nein, dazu sage ich jetzt. Ehhez nem mondok most semmit. Amit Meyer uh, úr mondott, azzal kapcsolatban mondanék valamit. Úgy vélem, hogy kicsit óvatosnak kell lennünk, és nem szabad túl magas elvárásokat ébresztenünk a működő belső piacot, illetően amely megoldja az összes uh, belső problémánkat, hiszen jelenleg az összes tagállamnak erősen ö, takarékoskodnia kell, költségvetésüket kell konszolidálniuk, tehát a polgárok vásárló ereje visszaesik. Nem szabad tehát túl magas elvárásokat ébresztenünk, ezt nagyon kényesnek tartom. A második dolog, hogyha Dali kollégájával beszél, akkor az alternatív vitarendezés, amelyet említett, ezt természetesen akarjuk, ezt fontosnak tartjuk, de ez nem ö, helyettesíti a kollektív keresetet. Ezek különböző dolgok, amelyek egymást kiegészítik. Az utolsó dolog hozzájár, hozzáférés a harmadik országok hoz, ez milyen eszköz lesz, egy irányelv, egy rendelet, egy közlemény, kezdeményezés. Szeretném tudni, hogy ez milyen formát fog ölteni. Köszönöm. Dernière intervention. Utolsó hozzászólás. Krisztel Sardemozel. tak til dig, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a biztos úrnak a jelenlétet. Általában úgy vélem, hogy nagyon jó kezdeményezések vannak. Nagyon örülök neki, hogy az online játékok terén odafigyeltek a parlament véleményére, és az államok együttműködését helyezték előtérbe a szabályozás megalkotásakor. Szeretnék Barbara szavaira reagálni. A bizottság elgondolkozott már azon, hogy mi a belső piacon hogyan tudjuk biztosítani a e, szabályok betartását. Sok mechanizmus létezik. Másrészt azonban nincs elég időnk Javítani kell a belső piac szabályait. Ez ki fog hatni pozitívan. A belső piac sokkal jobban fog működni. Én szeretném, hogyha ezen együtt elgondolkodhatnám. Köszönöm. Elnök, sok kérdést kapott a biztos úr, de nagyon rövid időt a válaszra. Megpróbálok gyorsan és pontosan fogalmazni. Vanderkamp kolléga olyan számot mondott, ami csodálkoztam, hogy mekkora növekedés lehetne a belső piacon, ha jól működne. Optimista becsléseink szerint 2-4 százalék lenne a növekedés, hogyha jól vagy jobban működne a piac 2-4 százalék néhány éven keresztül, ez nagyon hasznos lenne, már önmagában. Szeretnénk, hogy a megszavazott szabályokat megfelelően alkalmazzák. Erre majd visszatérek, mert többen szóltak erről, és hogy az egységes piac intézkedés csomag intézkedéseit alkalmazzák. Van der Kamp úr, a személy tulajdonra nem tértem ki. Ezt a Júri szakbizottság kíséri nyomon, de több javaslat is lesz 2012-ben, például a szerzőjogok közös kezelése lesz a téma, és javaslatot fog tenni egy több területre kiterjedő licencre, valamint a zöld könyv az audiovizuális iparról. Nos, sok ö, akció várható 2012-ben. Anna End asszonynak válaszolnék most. társadalmi kérdésekre hívta fel a figyelmet. Kreuzmann úrnak már elmondtam. a szerződések szólnak a az online játékokról. Itt az ifjúságvédelem, gyerekvédelem van terítéken, hiszen a reklámoknál visszaélést is tapasztalhatunk. Szóba került az alkoholreklám, és ez csak egy téren találkozik az én jogkörömmel, amikor az elektronikus kereskedelemben félrevezető hirdetést alkalmaznak. Nyilvánvaló ö, kapcsolat van John Dalival együtt működünk az egységes piaci intézkedés csomaggal kapcsolatban. Maria Ivegen asszonynak azt válaszolnám, hogy az egységes piaci intézkedés csomag minden intézkedését nyomon követjük, de különösen a vállalkozás fejlesztés. Nagyon örülünk, hogy ekkora sikerre volt az Andor úrral és Tajani úrral közösen szervezett konferencián. Yunus professzor is eljött Barroso elnök úr is tényleg érdekfeszítő volt. A 2012-es programban azért nem lehet megtalálni a szolidáris eszköztervét, mert még idén fogjuk bemutatni. Ezért nem szerepel a 2012-es tervben. Ez nagyon közel áll a szívemhez. Nem ez lesz az egyetlen. Más javaslatok is lesznek. Tejani úr például a szövetkezetekkel kapcsolatban fog javaslatot benyújtani. Egy közös fájl létrehozása, egy hálózat létrehozása, a szolidáris, az etikus vállalkozások listájával. Kerzebilt asszonynak azt válaszolnám, a digitális ö, piacsal kapcsolatban, hogy nincsen egységes megoldás. Ö, vannak az árva művek. Ezzel kapcsolatban ö, javaslat ö, fog ö, születni. pontról pontra haladunk, megpróbáljuk az európai megközelítést megkönnyíteni. Tudom, hogy a Sportify-fel kapcsolatban komoly nehézség van. Az Eric Jones is milyen nehézségekkel találkozott. Lengyelországban sem nem fogadták el, utána igen. Ami a tisztességtelen versenyt illeti, itt nyár előtt fogjuk bemutatni a javaslatunkat, egy műhelyi munkát fogunk előtte még szervezni. Mayer úr és Barbara kérdésére a válasz a következő. A, ö, itt van Delsó úr, az ő jelenlétében ö, mondom, hogy ö, a főigazgatás, főigazgatóság dolgozik ezen. A szavahihetőség a cél. Ö, nem csak a szavak megszületése, hanem a betartása is nyomon követjük a lehető legpontosabban államonként a helyzetet. Ez a, ö, ezt a munkát személyesen elkezdtem. 700 ö, köztisztviselővel már személyesen tárgyaltam. Sokan nem is láttak még közelről biztos. Ö, elmegyek a fővárosokba. A egyfajta Facebook hálózatot valósítunk meg, és ö, szeretnénk, hogyha a ö, szakmai képesít, a szakképesítés kérdését ö, már 800 közviselő követné nyomon. Velük sikerül majd a megfelelő átültetést biztosítani. A végrehajtás a nemzeti szinten található köztisztviselőknek a dolga most azon gondolkozom, hogy személy szerint, idézőjelben, tagállamonként hogyan ö, tudom nyomon követni az irányelv megvalósulását. Meggyőzésre is szükség van, ö, de a szabálysértéseket is fel kell tárnia, fel kell tárni nagy tagállamok esetében is, például amikor szövegeket rosszul ültettek át. Ugyanez a follow-up lesz tagállamonként a közbeszerzéssel, a az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatban is. Magyar úr valós problémát ö, vetett fel. Ö, mindenki számára világos lesz, hogy az európai és a nemzeti kerék fogainak egymáshoz kell kapcsolódniuk. Karriere de Campos úrnak válaszolnék most. A társadalmi kohézióra mi is odafigyelünk. Természetesen ennek része a közszolgáltatás minősége az általános gazdaság érdekű szolgáltatások. Barroso elnök maga is kötelezettséget vállalt arra, hogy 2011 vége előtt megszülesen a javaslatunk. Almunia úr ö, fogja ö, bemutatni, illetve lesz ö, egy tangabb témájú közlemény is. Talán ugyanakkor, mint a közbeszerzésekkel kapcsolatban, amelyre kötelezettséget vállalt Bározó úr. Weisgerber asszony emlékeztetett arra, amit már elmondott, készen vagyok mindenfajta véleménycserére, az tény, hogy most nincs jogbiztonság a KKV-k, hogyha részt akarnak venni a koncessziós pályázatokon, meg kell könnyíteni a dolgukat, a határon átnyúló pályázás, ismerniük kell a jogi keretet. Most nincs jogbiztonság. Nem kis koncesziókról van szó, Vezgerbel asszony én magam is választott tisztségviselő voltam. Nem kis ügyekről van szó. Nem lesz időbeli határa a koncessziónak. A híd építése például sok időt vesz igénybe, hogyha PPP-ben megy a magán és közszféra együttműködésében magam országában, amikor környezetvédelmi miniszter voltam, úgy gondoltam, hogy jó